actually were waiting for you. <laughs> uh, you are, you are a distinguished member of this committee. Ε, uh, νομίζω ότι μπορούμε να αρχίσουμε. Να σας καλησπερίσω. Megnyitom az ülést. Mindenkit köszöntök a ma délutáni szakbizottsági ülésünkön, és szeretettel üdvözlöm O'Reilly asszonyt, Ő a rendelkezésre álló időben elmondja azt, hogy mik a tervei. David azt mondja nekem, hogy a kérdés kör keretén belül ezzel a koordinátorok, a vezetőséget O'Reilly mondja, ezekre reagál, és utána spontán felszólalások keretében pedig a szakbizottság más tagjai is feltehetnek kérdéseket. O'Reilly asszony parancsoljon öné a szó. Uh, members of the Petitions Committee. Köszönöm elnök asszony, tisztelt bizottsági tagok, tisztelt képviselők. Először is köszönetet szeretnék mondani, hogy bemutathatom jelöltségemet itt ma délután. És köszönöm szépen mindazoknak a segítségék is, akik az elmúlt hetekben időt és lehetőséget biztosítottak számámra az ombudsman hivataláról történő egyeztetéshez, a parlament és az ombudsman munkájáról szóló beszélgetésekhez, Az elkövetkező években számos ambíciót szeretnénk megvalósítani. Egy ilyen méretű parlament, az Európai Parlament számos véleményt mutat, különböző vélemények mutatkoztak meg arról is, hogy ki hogy látja az ombudsman hivatalát. Sokan eh, ismerik ezt a témát személyesen, és maga is foglalkozott a témával, vagy választókerületében, ez fontos téma illetve előkerültek olyan kérdések, amelyek az ombudsman asztalára tartoznak és voltak olyanok is, akik felvetették a saját nemzeti ombudsmanok hivatalát is az által betöltött, szeret, szeret, betöltött szerepet voltak. Olyanok, akik negatívan gondolkodnak az ombudsman hivatalára, szerintem nem sokan. Egy férfi azt mondta, hogy tulajdonképpen az EU de, demok, bürokráciájának a megkoronázása az ombudsman hivatala véleménye szerint. Én azt mondtam neki, hogy ezzel részben egyetértek, és elmondtam neki, hogy annak idején, amikor a Maastrichti szerződés alapján 93-ban létrehozták az ombudsman hivatalát, akkor ez csak nyilatkozat lehetett abban a momentumban, hiszen ez az Európai Parlament egyik jövőbeli célja volt, hogy létrehozzon egy olyan hivatalt, amely segítheti az intézményeket abban, hogy megvalósíthassák, amit szeretnének, tehát közelebb kerülhessenek a polgárokhoz, az elszópolgárokhoz, illetve a polgároknak lehetőséget biztosítsanak arra, hogy az intézmények működését jobban megértsék, illetve közelebb kerüljenek az intézményekhez. Emellett szól az én ambícióm is, hiszen egy administratív uh, hatalom peremén jött létre ez az iroda, illetve hivatal, és a következő ombudsmannak azt gondolom, hogy ezt a hivatalt egy további lépcsőre kell vinni, azért, hogy ez demonikusabb, láthatóbb és erőteljesebb erőként mutatkozhasson meg. Két dolog elérése érdekében nem csak azért, hogy a panaszokkal foglalkodjon, hanem hogy a közintézményeket és az intézményeket segítse abban, hogy um, közérdeki központokat uh, hozzanak létre saját szakmai tapasztalataimról szeretnék beszámolni. Én vagyok az Írországi Nemzeti Ombudsman, és ezt a feladatot 2003 óta látom el. Tíz évvel ezelőtt neveztek ki ombudsmannak, és az Európai Ombudsmanok között eh, van egy plusz feladatom is, ez pedig az információs biztos szerepe, ez eh, speciális jelleg, jellegzetessége ennek a hivatalnak Írországban, tehát az információ szabad áramlásának, átláthatóságnak a szabályait is felügyelem. A legfelsőbb bírósággal is foglalkozom 2007 óta. Én vagyok az in, környezetvédelmi információs biztos, és ez az Árhuszi Egyezményből e, ered azért, hogy a polgárok a lehető legmagasabb szinten férjessenek hozzá a fontos információkhoz, az anyagokhoz, különösen ami a környezetvédelmi információkat illeti. Ezen kívül van egy további feladatom, az állandó bizottságnak is tagja vagyok, amely az etikai kódexsel foglalkozik, a politikusok etikai magatartásával, az adminisztrációkkal, illetve a különböző nyomozásokkal, az érdekellentétekkel, stb. Én vagyok a Népszavazási Bizottság tagja is. Az ír törvényeket, amiben az ír kormány nem finanszírozhat egy bizonyos nagyobb méretű népszavazást, éppen ezért hozták létre ezt a Nemzeti Bizottságot, amelynek említett, mint említettem, tagja vagyok. Tehát itt is pártatlan információs kampányal foglalkozunk a közszereplők esetében, és a két jelentős népszavazás, amelybe bekapcsolódtam, a Lisszaboni szerződés kapcsolatos népszavazás volt Írországban, illetve a másik a fiskális mechanizmusról szóló népszavazás Mielőtt ombudsmanná választottak, politikai újságíróként tevékenykedtem 20 éven keresztül szerzőként, és a munkámat magas szinten ismerték el mind az országon belül, mind a nemzetközi szinten Észak-Írországban dolgoztam éveken keresztül, a problémás időszakban, ahogy ezt ott nevezzük, eh, Dél-Afrikában is beszámoltam az apartheid eh, rezsim idején az eseményekről, illetve a Harvard Egyetemnek is professzora voltam, a Nemzetközi Tanácsadó Testületnek tagja vagyok eh, ezen belül, illetve nagyon fontosnak tartom a médiával való munkát, különösen most, amikor óriási átalakulást élünk, meg tulajdonképpen egy ipari forradalmat a sajton belül, és a képviselők beszéltek eh, arról, hogy mennyire nehéz a kommunikáció, a Harvard alapítványon belül a médiával való közös munka jelentősen segítette a saját feladataimat is a hivatalomban, ami nemzetközi tapasztalataimat illeti. Egy kis népességű országból érkezem, kis hivatalt vezetek, viszont ez a hivatal mindig nagyon komolyan vette felelősségét. az egész világon tartottam előadásokat az ombudsman hivataláról Mexikóban, Új-Zélandon, Dél-Afrikában, illetve a parlamentben is beszámoltam arról, hogy az én országom, illetve az én hivatalom hogyan kezeli ezeket a kérdéseket és a hivatalom munkaszemináriumokat is rendezett a Um, megalakuló irodák, uh, illetve hivatalok um, számára Etiópiában például a nemzetközi tevékenykedés uh, segített abban, hogy a demokrácia szerepét jobban megismerjen, és a, 80-as évek végén, 90-es évek elején, amikor nagyon sok közép- és kelet-európai ország új intézményeket hozott létre, tehát tulajdonképpen az első intézmény, amelyet ők is létrehoztak, az ombudsman hivatala volt. Úgy, ők úgy érezték, hogy ennek a hivatalnak egy szimbolikus jellege van, hiszen látták azt, hogy ez hogyan működött a demokratikus államokban, és még akkor is, ha úgy érezték, hogy nekik nem volt meg az intézmény támogatások, vagy a jog, jogállamiság még, nagyon fontos volt ez a lépés az ombudsman hivatalának létrehozása, azért, hogy a polgárok a közadminisztrációtól megfelelő támogatást kaphassanak, illetve az emberi jogok védelme miatt is. Ez pedig az EU-val is összekapcsolható, az én bemutatkozásom, illetve Írországban a megbeszélések, az itteni párbeszédek is mind azt mutatják, hogy nagyon sok szó hangzik el az EU demokratikus legitimitációjáról, és nagyon sok vita folyik a, az EU-n belül a legitimált demokráciáról, és éppen ezért úgy érzem, hogy az ombudsmannak kulcsfontosságú szerepe van a bizalom erősítésében, nagyon fontos ezt a polgárokban megerősíteni az intézményekkel szemben, tehát nem csak a az ombudsmannak van feladata, hanem az intézményeknek is nagyon erőteljes etikai kötelessége van azért, hogy az ombudsman hivatala a polgárok érdekeit képviselje. Említettem, említettem az ír példát, nagyon súlyos megszorítások vannak Írországban, ezt az IMM, az Európai Központi Bank, az Európai Bizottság és a Trojka vezetik ezeket, és az elmúlt négy évben ombudsmanként nagyon sokszor megéltem ennek hatását a polgárokra, hiszen gazdasági válságról is van, de nagyon sokan szociális válságként is élik meg mindezt. Azt gondolom, hogy nagyon fontos a közadminisztrációt ehm, illetve bennünk megértetni azt, hogy amikor az emberek nagyon a nyomásnak vannak téve, az intézményeknek igenis magas szintű fair bánásmódot, átláthatóságot, tisztességes bánásmódot kell tanúsítani a polgárokkal, illetve abban, ahogy a polgárok ügyeit kezelik, és ezt nem tudom eléggé hangsúlyozni. Ami a parlamentet illeti, mindig nagyon fontosnak tartottam, a jó, hatékony munkakapcsolatokat a parlamenttel. Az első dolog, amit tettem Írországban, 2003-ban, amikor ombudsmannak választottak, az az volt, hogy a kezdeményezést indítottam, annak érdekében, hogy több parlamenti képviselőt kapcsoljunk bele az ombudsmani tevékenységbe, hiszen a képviselők azok, akikhez fordulnak panaszaikkal a polgárok a legtöbb esetben, éppen ezért a képviselők tulajdonképpen egy ösvényt kell, hogy jelentsenek az ombudsman felé vezető úton, és a szakbizottság volt, a petíciós szakbizottságot két évvel ezelőtt létrehozták az ír parlamentben, és az Európai Parlament eh, petíciós szakbizottságát vettük ehhez alapul. Ló úr eh, nagyon értékes munkát végzett, és tanácsot adott az ír parlamentnek abban, hogy hogyan kell létrehozni egy jól működő petíciós szakbizottságot. Nagyon röviden szeretnék beszélni arról, hogy hogyan látom az Európai Ombudsman feladatát, illetve hivatalát. Az Európai Ombudsman hivatalát ebben a fejlődési folyamatban egy speciális lépcsőknek tekintem. A következő a harmadik ombudsman hivatalá lesz, és a korábbi eh, tagországi mintákat is nyilván követi az első ombudsmant, esetében eh, kis panaszok jelentek, meg kis eh, személyzettel dolgozott, és megpróbálják megszoktatni, hozzászoktatni az intézményeket ahhoz, hogy foglalkozzanak a polgárok kérdésével. A második ombudsman egy következő lépésbe vezette át a hivatalt, ez pedig az volt, hogy megpróbálta megváltoztatni a közadminisztráció hozzáállását az etikai kódexhez, a jó közszolgálatokhoz, tehát egy panasz kezelő folyamatról áttérünk egy olyan folyamatra, amikor sokkal magasabb, szélesebb szinten történik az átalakulás. A harmadik ombudsman feladata pedig egy még nehezebb lépcső megvalósítása lesz. Tehát nagyon fontos, hogy a harmadik ombudsman a közadminisztráción belül egy még jelentősebb szereplővé emelje az ombudsmant, nem csak a hatalom megerősödése miatt, azt gondolom, hogy az ombudsman munkájának mércéje az lesz majd, hogy amikor leköszön hivatalából, meg kell vizsgálni azt, hogy sikerült átalakulni a közadminisztrációnak, átláthatóbbá vált ez, illetve közszolgálati jellegű intézményé vált el, illetve felre módon kezelte a polgárok ügyeit, azért, mert ezt természetéből adódóan megtenni kívánja, nem azért, mert ezt egy törvény írja elő, tehát feladatomnak látom azt a következő lépcsőbe történő átvezetését a hivatalnak. Nagyon fontos ügyekkel foglalkoztam, a közegészségügyet, illetve a környezetvédelmet, az átláthatóságot, az érdekkonfliktusokat, és azt gondolom, hogy még mindig nem annyira látható az ombudsman hivatala, még akkor is, hogyha nem láthatatlan ugyan, de nem túl sok ember érzékeli ezt. Azt gondolom, hogy minden képviselő találkozik ezekkel a nehézségekkel, a saját választókerületében ezzel a kérdéssel, de azt gondolom, hogy vannak módjai annak, hogy ezt hogyan tudjuk megoldani, hogyan tudunk ezen javítani, és nagyon fontos jelentős média befolyásolóknak azt is, hogy mi is az, amivel foglalkozik az ombudsman, nem absztrakt módon, hanem úgy, hogy a legfontosabb esetekre felhívjuk a figyelmet, tehát azért, hogy az átlagpolgár valóban megtapasztalhassa azt, hogy mit is végez, mit is tesz az ombudsman, és én ezt a feladatomnak tekintem. Mediátor szerepben látom magam, illetve olyan kérdéseket is szeretnék kezelni, amelyek az egyénen túl szélesebb társadalmi rétegeket is érdekelnek illetve fontos a számokra, a szociális médián keresztül, a Facebookon, Twitteren és egyéb csatornákon keresztül nagyon fontos ezt a párbeszédet folytatni. Tehát olyan fórumokon, ahol szerepet tölthet be az ombudsman, fontos, hogy ott megjelenjen. Csak nagyon röviden végezetül szeretném mondani azt, hogy a saját folyamatait illetően is javítani kell az ombudsman hivatalát, e, ismerem ezeket a folyamatokat, vannak olyanok, amelyek e, bonyolultak, e, régi módiak, és nyilván ezt maga az ombudsman és az ombudsman személyzette, az a dolgozók is belátnak. Tehát azt gondolom, hogy fel kell gyorsítani a folyamatokat, ez további feladat, például az elektronikus ügykezelési rendszer, amely felválthatná a papírformátum ügykezelési rendszert, rendkívül időszerű. A szakbizottság feltett kérdéseket, ezekre írásban is válaszoltam, te készítettem egy manifestumot. Köszönöm, Réli asszony. Most jár úr kap szót. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm Réli asszony a bemutatkozásán. Nagyon jónak tartom azt, hogy ma eh, meghallgatást folytatunk a petíció szakbizottsággal. Minden jelöltnél elmondtam azt, hogyha hogy ugyanazon az oldalon ülünk, az ombudsman, illetve a petíciós szakbizottság, mi a polgárok érdekeit képviseljük, panaszokkal foglalkozunk, ezeket kezeljük, felkaroljuk. És a petíciós szakbizottság munkáját alul értékelik, úgy gondolom, ebben a házban, pedig nem, nagyon fontos munkát végez, hiszen ha a polgárok hozzánk fordulnak, akkor ez egy segítség eh, nyújtás, amelyet az Európai Unió végez a számukra. Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy ez a feladat egyre fontosabbá válik. Második kérdésem, hogy hogyan látja a jövőbeni együttműködést a petíció szakbizottsággal a parlamentben? Vannak-e elképzelései erről? A függetlenség kérdéséről élénk vita bontakozott ki a korábbi jelölteknél is, hogy mi tekinthető függetlennek, mi tekinthető nem függetlennek. Kérdésem a következő, az ön országában hogyan választják meg az ombudsmant, illetve hogyan definiálják a függetlenséget Írországban? lehet -e ezt egyáltalán definiálni? A következő kérdés, egy nagyon egyszerű kérdés hogyha önt sikeresen megválasztják, akkor mi az a három dolog, ahol ön eh, tervezi elkezdeni a munkát? Az utolsó kérdésem az emberjogi kartára vonatkozik. Van egy jó és egy rossz híd, létezik az emberi jogok kartája, viszont egyre több panasz érkezik hozzánk a polgároktól, olyan panaszok, amelyek érintik ennek a kartának a tartalmát, és folyamatosan azzal találjuk szemben magunkat, hogy a bizottság válaszai után csak akkor érvényesíthetjük a kartát, hogyha az adott speciális probléma visszavezethető európai szabályozásra. Egyszerű kérdésem a következő, hogyan látja ezt a jogi jellegű problémát az jogi karta kapcsán, és ön mit gondol mindenről? Köszönöm, Bosztinárió képviselő. Köszönöm szépen, köszönöm elnök asszony. Tisztelt uh, Réli asszony, önnek uh, számos um, feladata van, említette a szociális médiát, az ezzel kapcsolatos feladatait. Én is úgy gondolom, hogy ez alapvető fontosságú a petícióknál. Ön hogyan reagál, hogyha egy botrányos esettel találja magát szembe? Tehet-e valamit, vagy, ombudsman, vagyis ombudsmanként mi az, amit megtehet? Például bot, botrányok, botrányokkal kapcsolatban. Ön hogyan értékeli a Dali dossziét? És a harmadik Yeah, Dali Gate. Dali Gate? no, <laughs> said no, no, Dali Gate, sorry. And the third. Dali volt biztosra gondoltam a Dali eset kapcsán. Hogyan tudjuk a kompatibilitást biztosítani az Európai Ombudsman illetve a tagországi hasonló jellegű entitások között, hiszen vannak különbségek, amik az intézményeket illeti, a kompetenciákat, és hogyan lehet egy panaszt kezelni, hogyha az az önirodájába érkezik, tiszteletben, illetve észben tartva azt, hogy a tagországokban is van egy hasonló, megszólítható személy. Hogyan tudjuk ezt a kompatibilitást az európai és a nemzeti szint között biztosítani. Köszönöm, Bosztinárió úr. A Harkin asszony. Harkin asszony. Oh, it's, it's you. Sorry. All right. Tehát Harkin asszony. Eddig még azért jobban tudtunk ennél együttműködni. Köszönöm szépen. Jó napot kívánok a jelöltnek is. Üdvözöljük őt a parlamentben. Két kérdést szeretnék feltenni. Egyrészt a bemutatkozásra, vonatkozóan egyet pedig az írásos válaszával kapcsolatban demokratikus legitimitásról beszélt, és arról, hogy vissza kell állítani az európai eh, állampolgárok bizalmát az intézmények iránt. Ez egy nagy kif, tehát egy nagy tartalmú kifejezés a bizalom helyreállítása, de milyen gyakorlati lépéseket lehet vélemény szerint ennek érdekében tenni? Ez az első kérdésem, a második pedig már részletesen kérdezték, hogy a szerepét hogyan látja a petíciós szakbizottsággal egy, való együttműködésben. Tudom, hogy Írországban erre vonatkozóan van már gyakorlat, de van egy, van egy olyan elképzelése, amivel az ottani szerepéhez hasonló tudna itt is megvalósítani. A következő pedig a, a 1049-es rendelkezésről és emlí- beszélt, és mondta, hogy ezt liszabonizálni kellene. El tudná elmondani, hogy mit ért részletesebben ez alatt? Köszönöm. Köszönjük. Köszönöm én is. Köszönöm én is, hogy eljött a jelölt. Köszönöm a bemutatkozását. Közvetlenül az ombudsman munkájára szeretnék rátérni. Nem kétséges előttem, hogy ismeri az ombudsman feladatát részletesen. A kihívás azonban itt más a bizottsággal való harc, ja nem, nem, nem így mondom, inkább azt mondom, hogy a bizottsággal való konfrontáció sokkal e, súlyosabb, mint bármilyen közigazgatási szervel, és bizonyára van egyfajta kultúrája ennek a bizottságnak, bizottságnál gyakran lehet érezni, hogy félnek az átláthatóságtól, a nyitottságtól, és mindig kérnek még, hogy ott gondolkozhassanak, félnek attól, hogy hibázzanak. Persze minden kultúrában van helye annak, hogy, hogy az ember hibázzon, hát nem kell a gyereket korán, ideje korán megölni. Tehát ha valóban liszabonizálni akarja a 1049-es rendelkezést, akkor, akkor, a jó ad, akkor a jó adminisztrációra vonatkozó szabályozást is figyelembe kell venni, hogy azért, hogy egyenlő, azonos rendszerek legyenek a, a, az intézményen belül. Nos, ez némi konfrontációt jelent majd. Szeretném ezzel kapcsolatban tudni, hogy például mit ismer az itteni környezetről. Én Orhuszt mondok, és miután Orhusnak hívjuk Dániában, én mindig azt mondom, hogy az Orhuszi Egyezmény, de régen azt mondtuk rá, hogy a, korábbi, mások azt mondják hogy a korábbi egyezmény, tehát az Orhuszi Egyezmény nem sikerült teljes mértékben átültetni, de vannak olyan elemei, amelyek hasznosak az állampolgárok, a civil szervezetek számára, és az, er, az átláthatóságot erősítették. Sőt, még inkább, mint ahogy azt a 1049-es előirányozta volna. Véleménye szerint hogyan lehet ezt megcsinálni, és hogyan lehetett Írországban az Árhuszi Egyezményt végrehajtani. A bizottság nyilvánvalóan látja az előnyeit annak, hogy a szolgáltatói elv, az átláthatóság, a nyitottság hasznos. De hogyan győzi meg a bizottságot erről? És van még egy kérdésem, nagyon röviden fogom. És azért kérdezem, mert nyilvánvalóan érdek összeütközés és függetlenség konfliktusával is fog találkozni. Ez nagyon gyakran kérdik, teszik fel ezt a kérdést az érdekössze egyeztethetetlenség, illetve az ütköző érdekek megkívánják, hogy a függetlenséget objektíven tudja meghatározni. Nem, nem az, hogy biztosnak érezzük magunkat ebben, hanem nem. Mi az, amit mond, mi az, ami Például, hogyha valakinek a személyes érdeke jelenik meg, mondjuk pénze van valamiben, akkor hogyan tudja a függetlenségét biztosítani? Köszönöm, ez volt az összes kérdésem. Köszönöm szépen Auken asszonynak. Csicseszter úr. Köszönöm én is, elnök asszony. Megpróbálok a lehető leghosszabban fogalmazni. Csak azért, hogy Kesmen úr is örüljön. Jó napot kívánok, Aureli asszony, örülök, hogy újra találkozunk. Hadd kezdjem azzal, hogy tapasztalatára kérdezzek rá. Milyen tapasztalata van emberi dilemmák megoldásában? Kérem, mondja el, vajon politikusok, tisztviselők, funkcionárek kategóriája közül melyik az, amely az ön munkáját jobban tudja segíteni? és ha nem tudják segíteni, miért nem tudják? A másik kérdés, hogy kérem, mondjon néhány szót arról, hogyha önt választanák, akkor ön lenne az első női ombudsman, aminek persze nagyon örülnénk, örvendetes fejlemény lenne. Nos, kérem ezért, hogy véleménye szerint milyen plusz minőséget adhatna egy nő ezen a pozíción, mert biztos vagyok abban, hogy tud. Végül pedig mi a véleménye? Mi a legkedvesebb eredménye? Nem a legjobb, nem a legsikeresebb, hanem a kedvenc, a legkedvesebb eredménye. Na hát ezek nagyon bizalmas kérdések voltak. Meg nem tudom, most akar válaszolni rá, vagy pedig hogy legyen? Jó, akkor ez volt az első kérdéskör, válaszoljuk meg. Jó? Kérem, akkor kezdje meg a választ. Na, köszönöm szépen, köszönöm mindenkinek a kérdést. Jár úr, ami a petíciós szakbizottságot illeti, nos, hangsúlyoztam, hogy milyen fontosnak tartom a petíciós szakbizottság és a, az ombudsman közti kapcsolatot, egyfajta szimbiotikus kapcsolat ez, hiszen állampolgári panaszokkal foglalkozunk mindketten, nyilvánvalóan a, a petíciós az ombudsmannak az európai jog átültetésével, vagy nem átültetésével kell foglalkoznia, és az ombudsman az intézmények hibás működésével kapcsolatos ügyekben foglalkozik. De mondtam, hogy a kapcsolat az ombudsman és a bizottságok között már megvan, van egy egyetértési nyilatkozat is erről. Az én emlékezetemben úgy él, hogy az elmúlt tíz évben nem volt semmiféle összeütközés a szakbizottság és az ombudsman között. De mégis úgy gondolom, hogy a két kvázi intézmény szempontjából az lenne a jó, hogyha a bevált gyakorlatokra vonatkozóan segítenék egymást. Ugyanaz, mint otthon a petíciós szakbizottság, ha probléma merül fel, akkor időre van szüksége, hogy megoldja a problémát, bevonja európai szinten is, hogy bevonják az EU bizottságot vagy az ombudsmant. Tehát úgy gondolom, hogy amire szükség van, az az, hogy a, az elkötelezettséget, a munkát, a közös munkát talán felfrissítsük. Mindkét intézmény tudjuk, hogy határozottan a bevált gyakorlatokat akarja bevezetni a gyakorlataiban eljárásaiban, azért, hogy a panaszokra gyorsabb és jobb eredményt kaphassanak a, az eljáró állampolgárok. A választási kampánya kapcsolatban valóban úgy gondolom, hogy a parlament döntése ez, úgyis az is lesz. Én magam, engem az ír parlament minden tagja megszavazott akkor a kormánya az ellenzéki pártokkal együtt konzultáció alapján ki neveztek, aztán a jelölésemet megkérdőjelezték, utána pedig a jelölésemet jóvá hagyták, és akkor az írelnök kinevezett. És ugyanez a folyamat megismétlődött. Miért fontos? Ez azért, mert mindig mindenkinek megvan a maga véleménye a függetlenségről. De mindaz, amit eddig tettem, mindannak alapján azt mondom, hogy függetlenül önállóan járnék el. A probléma azonban az, hogy ez egy picit olyan, hogy mindig a szubjektív ítélet az, hogy valaki függetlene vagy sem. Tudom, hogy néha van érdek összeegyeztethet, összeegyeztethetetlen érdeke és azt az embernek el kell döntenie magának. De ha nem biztos az ember, hogyha nem vizsgálja meg a saját lelkiismeretét, akkor legalább másokat meg kell kérdeznie, hogy gondolja valaki, hogy ez érdekellentét. Nem hiszem, hogy nagyon sok féle múltal lehetne egy ilyen munkát elvégezni, hiszen egy kritikus jelentőségű ez az állampolgárok bizalma alapján ez a munka. Éppen ezért ez a fajta önvizsgálat kulcsfontosságú tulajdonság. Ha megválasztanának, akkor úgy gondolom, hogy két területre összpontosítanék, ez az átláthatóság és a, a hatékonyság. Minden egyes stratégiai eh, eh, terven, amit kidolgoztam, mindig ez a, a hatékonyság a hatás volt az, ami vezérelt. Nem arról van szó, hogy újságcikkek jelenjenek meg, vagy a média beszámoljon arról, amit csinálunk, hanem arról, hogyha 5 vagy 10 év múlva visszanézünk, akkor más vált, mássá vált a közigazgatás jobbá, jobban megfelel az állampolgárok igényeinek, és jobban megfelel az állampolgárok méltóságának, humanitásának. Persze lehet valaki fantasztikus hivatalvezető és csodálatos eseteket oldhat meg, hogyha erről nem tud senki, akkor mint hogyha félig felesleges is lenne. Akkor, amikor ott hazámban is beszéltem erről, akkor döbbentem rá, hogy mennyire nem ismerik ezt a hivatalt. Nyilvánvalóan persze az ember az Európai Ombudsman hivataláról csak akkor szerez tudomást, hogyha problémája van, hiszen nagyon gyakran, nagyon sokan vannak, akik az mindennapi életüket anélkül élik le, hogy tudnának az ombudsman hivataláról. De az a, a jelenlétünket úgy erősítjük, hogy történeteket, eseteket mes, mesélünk el. Nem a kartát, nem a, a törvényeket, a, bár ezek fontosak, de mégsem ez a hétköznapi ember nyelvezete, hanem arról kell beszélni, amit csinálunk. Például sokat beszéltem Diamandorász professzor által vezetett vizsgálatról, az IMA, az Európai Gyógyszerügynökség munkájáról, melynek eredménye az volt, hogy az IMA átláthatóbban kezdett el működni, és részleteket bocsájtott ki, például a nagy közönség számára, a számunkra fontos, családunk számára fontos gyógyszerekről, orvosi eljárásokról. Tudom, hogy a bírósági határozat még nem született meg, de mégis ez is egy olyan eset, amely a mindennapi ember, az Európai Uniós állampolgárok igényeit, szükségleteit elégi ki. Én úgy gondolom, hogy más formában kell az eredményeket közvetíteni. Az alapvető jogok kartájával kapcsolatban úgy gondolom, hogy az ombudsman ezt rendszeresen idézi és használja azokkal az ügyekkel kapcsolatban, amelyel foglalkozik. Például legutóbb volt a korai figyelmeztetési rendszer, amely eh, eredményeképpen adott esetben fekete listára kerülhettek volna vállalatok, és nem kaptak volna EU-s szerződéseket, anélkül, hogy saját ügyüket ügyükben eljárhattak volna, és gyakran nem is eh, tájékoztatták őket, hogy fekete listára kerültek. Ahogy ön is rámutatott arra, ez nem vonatkozik azokra a tagállamokra, amelyek pusztán nemzeti jogszabályokkal foglalkoznak. Tudom, hogy van az EU-ban egyfajta elmozdulása a nemzetközi emberi jogok végrehajtására, és ami persze már egy nagy változást jelentene. Fontos lenne a bizottságnak, az intézményeknek, és fontos lenne, hogyha mindezt az intézmények kultúrájába, az alapvető jogok kartáját beilleszthetné a mindennapi munkájába. A börtönesetről beszélt a képviselő úr, valóban ez felriasztotta és feldulta mind az állampolgárok, mind a hivatalok életét Európában, az Egyesült Államokban egyaránt óriási dolgok forognak kockán. Persze cégek számára, mint a Google, végül is elég egyszerű azt mondani, hogy csak az előírásokat követték, a személyes adatok kiadását, hogyha kérik, akkor azt meg kell tenni. Ez persze így is van, de hát az ember azt is látja, hogy a kereskedelmi érdek nagyon sokat számít. Mindig meg kell nézni, hogy kik azok a szereplők, amelyek ezzel kapcsolatban szóba jöhetnek. Az adatvédelmi felügyelő itt bármilyen adatvédelmi törvények is vannak az Egyesült Államoknak, azoknak érvényesülnie kell. Ami azonban kritikus kérdés az az, hogy a közérdeket a kereskedelmi érdektől elválasztó vonalat kihez húzom meg közelebb. Az önök, önök számára a közérdek a fontos, vagy az EU versus Egyesült Államok érdeke, úgyhogy kell, hogy legyen egyfajta nagy-nagy vita majd erről ami az, amit az ombudsman hivatala elvégezhet, az nyilvánvalóan a kárta értelmében az emberi jogok érvényesítése a személyes kapcsolatokban, a magánadatok kezelésében, de úgy gondolom, hogy nagyobb valószínű, vagy valószínűbb, hogyha ezt az adatvédelmi biztos bevonásával határozzák meg. A Dali esetről nagyon sokat hallottam, sokszor kérdeztek már engem is valóban lenyűgöző eset különböző szinteken is, az átláthatóságot, érdekösszeügyezkedést, a forgóajtó problémáját, mind-mind-mind fölveti. Mindent, így van. Tehát úgy gondolom, hogy az ombudsman fontos szerepet vett át a dokumentumok, feljegyzések, átláthatóság kapcsán, és ezt fontosnak is tartom. Feltételezhetően pontosan ez az, ami még most is zajlik. Volt aztán egy kérdés az ombudsman hálózatról. Ez nagyon fontos. Diamandoris professzor továbbvitte az első ombudsman Szodeman úr által létrehozott hálózatot, és meg is erősítette azt. De mégis én úgy gondolom, hogy most, mintha arra lenne szükség, hogy proaktívabb formában járjunk el, és közvetlenül a hálózat tal lépünk kapcsolatba EU ügyek kapcsán. Egészen más most az EU, mint a 90-es évek végén, közepén, akkor, amikor ezt a hivatalt létrehozták. Diamandoris professzor úgy gondolom mindig nagyon óvatos volt, és nem avatkozott bele, nem sértette meg a Nemzeti Ombudsman területét, és teljes joggal tette ezt. De én, ha ombudsman lennék EU állampolgárként, akkor azt mondom, hogy egyre erősebben látszik hogy a bizottságnak és más intézményeknek milyen növekvő szerepe van a napi életünkben. Az európai állampolgárokat igazából meglepi az, hogyha azt látják, amit az elmúlt években, hogy még a nemzeti gazdaságpolitika költségvetéssel kapcsolatos kérdéseket is befolyásolják ezek. Úgy gondolom tehát, hogy egyfajta etikai kötelezettség van, intézményi kötelezettség arra, hogy az Európai Ombudsman a hálózattal részletesebben, mélyes, mélyebben együtt működjön, új folyamatokat határozzon meg, amivel a nemzeti ombudsmanok segíthetik munkájukat, az intézm, ügyeit az intézményekkel. Feltettek egy kérdést a demokratikus legitimációval kapcsolatban is. Egyetértek -e önnel, ez könnyen ki lehet mondani, sokat beszélnek erről az ombudsmani hivatta viszonylag kis hivatta, és keveset tett ezzel kapcsolatban, amikor erre gondolok, és a saját országomra gondolok, hogy ez mit jelent, akkor én úgy vélem, hogy az írek szerettek volna közel kerülni az EU-hoz, pozitív volt a véleményük az euróról, és szegény asztakról volt szó a csatlakozás előtt, tehát mindig is nem tekintettünk ellenszemvel Írországra, viszont most már a gazdasági hanyatlással más a helyzet, másképp látják az emberek az EU-t, a trojka is járt nálunk is, Görögországban is. Úgy gondolják, hogy elvesznek az emberektől, kényszerítik a kormányokat bizonyos dolgokra. Politikai gazdasági játszmáról van szó, viszont amire én gondolok az Európai Ombudsman és a demokratikus legitimáció kapcsán, mindig is azt mondom, még akkor is, hogyha csökkenteni kell, hogyha csökkenteni kell a kedvezményeket, a jutatásokat, nem szabad elfelejteni azt, hogy itt emberi lények méltóságról van szó, és őket tisztelettel és igazságosan kell kezelni. Az embereket egyformán kell kezelni, egyértelműnek kell lenni abban, hogy mit akarunk tenni, nem szabad elbújni, átláthatónak kell lenni. Egy politikus, egy kormány sem szeretné bevallani teljes mértékben azt, hogy milyen drá- dolgokra van szüksége, de az állampolgárok nem gyerekek, felnőttként, emberi lényként kell őket kezelni, és főként igaz ez a megszorítások idején. És remélhetőleg idővel az EU intézmények legitimációja is nőni fog majd az állampolgárok szemében. Mi a kapcsolat a petíciós szakbizottsággal? Szerintem még gyermekcipőben járunk ebben az ügyben. Laun úrnak köszönhetően meg tudtuk azt, hogy működnek itt a dolgok. Szerintem ami fontos, az az, hogy az ombudsmannak mindenképpen jelenteni kell, viszont támogatást kell kapnia. Mindenképpen van egyfajta hézag a petíció kapcsán az állampolgárok hangjának meghallgatását, illetően remélem, hogy eh, tovább lehet ezen eh, munkálkodni, és lehet egymástól tanulni. A A 1049-es eh, Lisszabonosításáról is beszéltem. új rendeletről van szó az általános tekintetében. Persze könnyű azt mondani, hogy ennek meg kell történnie, és az intézménynek azt kell tennie, amit a szerződések, illetve a karta kimond. Viszont pont itt van az a hézag, egyrésztről a stratégia kapcsán a szerződés azt mondja, hogy az intézményeknek átláthatóvá kell válnia, és másrészt ott van a kultúra, az intézményeken belüli kultúra, amely nem igazán felel meg a stratégiának. Tehát mindenki feladata, az ombudsman feladata is, az átlatossága foglalkozik, az intézmények, a petíciós szabizottság feladata az, hogy mindenkit egy irányba tereljen a közös kultúra irányába, és ezt a Lisszaboni szerződést kell, hogy diktálja, illetve a kartának kell ezt diktálnia. Auken asszony, köszönöm szépen a kérdését. A bizottság kultúráról beszélt, azt mondta, hogy a bizottság sokkal nehezebb dió, mint a, az ír közszervek, lehet, hogy igaza van. Sokkal nagyobb a mandátuma, nagyobb a hatásköre, van egyfajta kultúra, ami kialakult ott az elmúlt évtizedekben, de végezetül is ez egy intézmény, amelynek a kultúrája nem más, mint bármilyen más intézményi kultúra, és az ombudsman feladata a petíciós szakbizottságban és a parlamentben az az, hogy megváltoztassa ezt a fajta kultúrát. Lehet, hogy vannak olyan hátrányok, amelyek érintik az európai ombudsman, egy nemzeti ombudsmannal szemben. Én ombudsmanként nemzeti szinten beszéltek a médiával, és akkor a kormány figyelni fog erre a kérdésre. Valahogy az az érzés itt, hogy mindenki figyel, de senki sem figyel, tehát nem lesz ez a fajta újjelmutogatás, ami nemzeti szinten lehetséges. Ugyanakkor van számos olyan dolog, amit el lehet érni. Először is az ombudsmannak együtt kell működnie az Európai Bizottsággal, és ezt a lehető legmagasabb szinten kell elvégezni. Szerintem az ombudsmannak a legmagasabb bizottsági tisztviselőkkel kell tárgyalnia azért, hogy a mandátumának megfelelően elérje az ombudsman azt, amit elvárnak a bizottságtól. Az egyik elképzelésem az az volt, hogy hozzuk nyilvánosságra az ombudsmani ügyeket egészen a kezdettől a végig, tehát láthassák azt az emberek, hogy mi történik. Persze ennek megvannak a veszélyei is. Nem szeretnénk azt, hogyha bárki elhamarkodott következtetéseket vonna le, de ezt mindenképpen diplomatikusan, ha elvégezzük, akkor ennek valóban hatása lehet. Ezen kívül úgy gondolom, hogy az Európai Bizottság és más intézmények is a fejlődésük fontos szakaszában járnak, mi pedig egy közszolgálati kultúra kialakítása tekintetében. Úgy gondolom, hogy az EU irányítási standardjai alatta vannak bizonyos nemzeti tagállami szintek alatt, például az átláthatóság, a közszolgálati elv, a közérdek eh, szempontjából. Egy ombudsman sem tehet eh, semmit egy eh, éjszaka alatt, nincsen varázspálca itt, itt racionálisan, nyomozói módon kell kezelni ezeket a panaszokat. Úgy lehet ezt elérni, hogy beszélünk a parlamenttel, a különböző szakbizottságokkal, a médiával is beszélni kell, egy csatát kell hívni, nem akar, vívni, nem akarok egy ilyen erőszót használni, de tényleg arról van szó, hogy minden eszközt, minden befolyásolási pontot kihasznál egy ombudsman a cél eléréséhez. Ez nem fog megtörténni egy éjszaka alatt, de tudom, hogy volt egy eset, amivel Diamandarosz úr foglalkozott, és ez a korai figyelmeztetési rendszeren keresztül ről szólt. Bizonyos üzleteknek nem mondták el, vállalkozások nem mondták el, hogy a fekete listán vannak. És van egy alapvető jog a az a jog, hogy valakit meghallgassanak. Nos, nem gondolom, hogy az alapvető jogok kartájára kell azért eh, hivatkozni, hogy elmondjuk egy intézménynek, hogy talán jó lenne, hogyha elmondanátok ennek a fickónak, hogy a fekete listán van, de hogyha elérünk egy eh, szintet, és ezt teszik már, hogy mondanák ezt eh, az intézménynek, akkor tudjuk, hogy elértük azt, amit szerettünk volna. Másik kérdés az az volt, hogy milyen távol lehet állni egy adott érdektől, an, ahhoz, hogy ki lehessen mondani, hogy valakinek nincsen érdek ellentéte, vagy van. Vannak különböző szabályok, megpróbálunk a szabályok szerint eljárni, de akár csak a függetlenség esetében is, itt nincs szubjektív, itt nem lehet szubjektív válasz. Nagyon fontos ez a kérdés. Tudom, hogy jelenleg az Európai Ombudsman hivatala különböző érdekellentétekkel foglalkozik, azt vizsgálják, hogy az Európai Bizottság hogyan foglalkozott az érdekellentét esetekkel az elmúlt három évben. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos nyomozás lesz, mert ez egyfajta benchmarkot jelenthet, tehát az emberek a jövőben ezt megvizsgálhatják, és jobban megérthetek ezt. Chichester úr, köszönöm. A politikusok vagy tisztviselők, nos, ez attól függ, hogy mi a kérdés. Néha a politikusok sokat segítenek meglepő módon, hogyha beszélünk velük, vagy vannak olyan dolgok, amelyeket ők is felhasználnak a pártjaikban, vagy saját politikai programjaikban, vagy um, valamit felhasználhatnak. Nos, a tisztviselőkkel ugyanez a helyzet, néha nagyon um, egyértelműen kimondják, hogy ez egy politikai kérdés, itt nem tudunk előre lépni, de néha, hogyha politika esetről van szó, akkor néha segítőkészebbek vagy kevésbé segítőkészek. Nem lehet azt mondani, hogy ez a csoport vagy az a csoport, ez nagyon is függ az adott kérdéstől. Igen, nő vagyok. És ombudsman leszek. Remélhetőleg. Ha nem egyértelmű ez, akkor hát bajban vagyok nők, férfiak, hónapon át beszélhetnénk a különböző erős pontjainkról, gyenge pontjainkról. Különböző jellemzői vannak az egyéneknek. A férfiaknak is vannak kitűnő pontjaik, de nőknek is. De nem fogok most erről beszélni. Kedvenc teljesítményem, hogyha visszatekintek az elmúlt tíz évre, akkor volt egy olyan pillanat, amikor volt egy nagyon fontos esetem, a hivatali eh, hivatal idejében csak kétszer volt arra szükség, hogy az ombudsman a parlament elé vigyen eh, egy ügyet, egy szabizottság elé vigyen egy ügyet, és hogyha tudjuk, hogy az atomfegyverünket alkalmazzuk, akkor azt tényleg fel kell készíteni. Nos, eh, nem akarok most senkit se untatni a résztekkel, de itt partpolitikai érdek is felmerült, politikai lett az ügy, és amikor a parlament elé mentem az ügyjel, akkor a kormány nem is akart bizottságot létrehozni ezért, hogy foglalkozzanak ezzel. A gazdasági válság idején voltunk, annyira nem volt érdekes az ügy mások számára. Tudtuk, hogy, tudtam, hogy ez nagyon káros lehet a hivatalom számára, mert a parlament szerepének csorbítása azt jelenteni, hogy az állampolgárok joga csorbult, ezért ki visszamentem, és azt mondtam, hogy erre rá kell mutatni, és látni kell azt az embereknek is, hogy miért fontos ez. Elmondtam egy beszédet, amelyben nagy mértékben kritizáltam a kormányt fellépése miatt. Beszéltem az alkotmányos helyéről a parlamentnek, a helyes egyensúlyról a parlament illetve a végrehajtó ág között. Nagyon ideges voltam a beszéd előtt, tudom, hogy az egyik tisztviselőm előző este eljött, és azt mondta, Emily, bizonyára tudod, hogy lehet, hogy lemondatnak, hogyha elmondod ezt a beszédet, és el kell mondjam, hogy tényleg ideges lettem emiatt, korán reggel felébredtem már, de tudtam, hogy nincs értelme ombudsmannak lennem akkor, hogyha nem tudom megtenni ezt a lépést. Felkeltem, elmondtam ezt a beszédet lett hatása a kormány lépett. Ennek eredményeképpen ez egy vitát eredményezett a parlament elszámoltathatóságáról, a parlamenti bizottságok szerepéről, a, arról, hogy milyen a, a kapcsolat a parlament, illetve a között, és ez egy olyan vitát eredményezett, amelynek a végén létrejött a petíciós bizottság, reformok történtek, az átláthatóság, az informátorok, a közszolgálat tekintetében elmondhatom, hogy jó magam és a hivatalom fontos szerepet játszottunk, és én erre rendkívül büszke vagyok. Köszönöm szépen! Ez tényleg az egyik legérdekesebb eset volt, amit most elmondott. Még 10 perc időnk van a három következő kérdésre, és így O'Reilly asszony tud majd válaszolni még erre. Kesmen úr, tudom, hogy kevés az idő. O'Reilly asszony minden kérdésemet már megválaszolta igazából. Őszintén szólva szeretnék önnek gratulálni ehhez a kitűnő előadásához. Ahogy megválaszolta a kérdéseket, a válaszok mélysége igazából meggyőzött engem arról, hogy ön a jó jelölt. És személyesen is elmondhatom, hogy bárki, aki nem látja azt, hogy ön a legjobb jelölt erre, az vagy őrült, kétségbe esett, vagy halott. Nos, következő kérdés feltevő Berman úr nem szeretnék annyira messzire menni, mint Cashman kollégám. Úgy gondolom, hogy ő nagyon hosszasan beszélt a függetlenségről, de engem az érdekelne, hogy melyek azok a fő szavak, amelyekkel le tudna magát írni európai ombudsmanként. Amikor amikor korábban részt vettem munka interjúkon, hát ez ritkán történt meg, akkor mindig a fő pontokat elképzeltem, amivel le tudnám magamat írni. Örülök annak, hogy ön a jelölt, mert korábbi petíciós szabadsági tagként tudom, hogy a képviselői vélemények mindig ki vannak téve annak, hogy elfogultsággal vádolják őket, és ezért sajnálom azt, hogy képviselők is indulnak ezért a posztért. Ezt drámainak tartom. Tudom, van egy kollégám is, aki indul. Nem, egyetlen egyik kollégámat sem vádolom az lennének hozzáértőek, de szerintem nem szabad azzal azt a kockáztatni, hogy a hivatalt megvádolják azzal, hogy ne, hogy részlehajlóak esetleg, csak azért, mert megnézzük valakinek az önéletrajzát. Úgy gondolom, hogy kell egyfajta időnek eltelnie a két megbizatás között akkor is megdöbbent, amikor Enrika Enrico Baron bejelentette azt 20 éve, hogy, hogy, hogy jelenlegi politikus nem lehet ombudsman, akkor megdöbbentem azon, hogy ezt nem fogadtuk el, ezt most már sajnálom. Remélem, hogy ebből most már valami jó fog majd származni, de a fő pontokat kérem, azt mondja, hogyan érne le magát. Köszönöm szépen, németül fogok beszélni. Köszönöm szépen a kitűnő előadását. Nagyon meggyőzően válaszolt. Ugyanez a sorsom, amit Michael Cashmernek négy kérdésem lett volna, de igazából mindegyiket megválaszolt anélkül, hogy fel kellett volna ezeket tennem. Röviden szeretném elmondani ezt, van ebben egy kis kérdés is. Én is szeretnék majd egy rövid megjegyzést tennie, hogy ezt Michael Cashman is tette. Én úgy gondolom, hogy európai ombudsmanként valóban azok a problémák, amiket ön felvázolt Írországban ombudsmanként látható, itt viszont nincs igazából egyfajta visszajelzés. Viszont hogyha valaki bátran akar ö, beszélni, azokkal nem annyira szívesen beszélnek, nem annyira szeretjük bevallani a hibáinkat. Ezért nem csak a függetlenségre van szüksége, hanem gerincességre és erőre is ahhoz, hogy valóban keresztül vigye akaratát. Az utolsó történetem már abba az irányba ment, amit én is szerettem volna kérdezni, de hadd mondjam el, hogy úgy gondolom, hogy számomra ez nem csak egy tetszőleges kérdés az, hogy itt választunk, hanem arra is szó van, hogy hogyan látja az Európai Parlament ezt a hivatalt. Úgy gondolja az Európai Parlament, hogy ez egy olyan hivatal, ahol bárkit küldhetünk, vagy ez egy olyan hivatal, ahol meg kell vizsgálni, hogy ki a legrátermettebb személy, és ez az én előrejelzésem, hogyha valaki közülünk kerül majd ki a hivatal, ebbe a hivatalba, akkor ez egy rossz precedens lesz, mert akkor azt mondjuk, hogy ti kapjátok azt, ti kapjátok azt, ezzel vége is lesz az egész hivatalnak. Ennyit szerettem volna önnek egyértelműen elmondani. Köszönöm szépen. A Reilly asszony 5 perce van ahhoz, hogy megválaszolja a kérdéseket. A négy szó, amit kérdezett, én már néhány szót megismételtem többször az eladásomban, és már unom, hogy mindig ezt ismételgetem otthon. Az átláthatóság, hatás és személyes jellemző kapcsán a eltökeltség, és remélem, hogy empátia, amely szerintem a függetlenség mellett igazából az egyik legfontosabb tulajdonsága egy ombudsmannak, hiszen mi vagyunk az utolsó mencsvára az adott állampolgárnak, hogy meghallgassák őt, tehát mindenképpen empátiára van szükség emberileg és szakmai szempontból is. A másik kérdés az a parlament dolga, erről majd a parlamentnek kell tárgyalnia. Ami említette az ír ombudsman láthatóságát, illetve azt, hogy mi a helyzet Európában. Az a tény, hogy az intézmények hátra vonulnak, nem mindig kapok támogatást. Hogyha jól értettem önt, akkor azt kérdezte, hogyan, tud, bá, hogyan tudnék bátor és eltökélt eh, ombudsman lenni akkor, ha az intézmények ezért meg is büntetnek. Szerintem ez pontosan arról szól, mit is, mi, milyen is egy jó ombudsman. Nagyon könnyű kipipálni azt, hogy milyen képzéssel tapasztalata van valakinek, viszont az igazi jó ombudsmannak nagyon jó személyes jellemzői vannak. Eltökéltség, diplomácia, empátia, egy kicsit politikai ravasság, dörzsöltség. Ez olyan, mint egy, mint egy dirigens, aki tudja, hogy mikor kell a zongorának jobban játszani, annak érdekében, hogy a harmónia megvalósuljon. A brilliáns ombudsmanok azok, akiknek megvan ennek ezek a tulajdonságai. Elnök, sajnálom, még van egy kérdés, nem láttuk a kollégát. Tarent kollega tudná ezt gyorsan csinálni? Jó, Madam President, uh, thank you. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm, Really asszony. Nem is igazán kérdésem van a jövőbeni ombudsmanhoz, hanem egy eljárással kapcsolatos kérdésem van. A petíciós szakbizottságnak nincsen kompetenciája arra, hogy a mai meghallgatás végén ajánlást tegyen bár az Európai Parlament elnökét tájékoztatni fogja a meghallgatás kimeneteléről. Soha nem szavazunk olyan jelöltekre, akik politikai családokhoz kapcsolódnak, in, in, független jelöltekre szavazunk, és ami a az egyensúlyt illeti a nemek között. Két férfi jelöltünk van, de én O'Reilly asszonyra fogok szavazni az egyik hölgy jelöltre. Meg szeretnénk köszönni Óréli asszonynak ezt a kitűnő előadását. befejezzük ezzel ezt a meghallgatás részt. Köszönöm. Alken, sorry, <laughs> but you have to take your... Auken asszony, elnézést, de kérem foglaljon ismét helyet. Folytatjuk a meghallgatást, Dagmar Ruth Bérent asszony a következő jelölt, és szeretnénk meghallgatni az ő nézeteit az ombudsman hivatalával kapcsolatban. Köszönöm szépen, elnök asszony! Hölgyeim és uraim, Tisztelt parlamenti képviselők! Nagyon örülök annak, hogy eh, itt ma bemutathatom az elképzeléseimet, és biztos vagyok abban, hogy minden bizonyal elolvasták írásbeli válaszaimat a feltett kérdésekre. Szeretnék néhány plusz megjegyzést eh, tenni az Európai Ombudsman szerepéről, ahogy ezt én látom. Azt gondolom, hogy én egy alkalmas jelölt vagyok. Hangsúlyozni szeretném a következőt. A többi kollégáimtól is nyilván, kollégáimtól is nyilván hallották, hogy Szöderman úr és Diamandurosz úr kövezték ki az útját az ombudsman hivatalának, amin folytatjuk ezt az utat. Ez pedig egy olyan munka, amelynek jelentősége a múltban növet, növekedett egyre inkább, és ez a jövőben is folytatódni fog. 2013 az európai polgárok éve, viszont ezek kihívásokkal terhet, időket is jelentenek. Pénzügyi válság van a legtöbb Európai Uniós tagországban, ennek jelentős hatása van az átlagpolgárra, és ezzel összefüggésben az Európai Parlament népszerűsége 2012-ben még 60%-os volt, és alig 40% fölé fölött értéket ér csak ez, ez pedig aggasztó. Az Európai Parlament képviselői, illetve az intézmények munkatársai feladatunknak tekintik az Európai Unió előmozdítását azokon a területeken, ahol ők tevékenykednek, hiszen ez hozzáadott értéket is jelenthet. És azt gondolom, hogy ezzel kapcsolatban egyet tudunk érteni. Az egyik probléma az, hogy az európai intézményeket nagyon gyakran távoli intézményeknek értékelik a polgárok, és nagyon gyakran úgy érzik, hogy érdektelen munkát végeznek az ő saját életükre nézve. Nagyon fontos bebizonyítani azt, hogy megfelelően értékeljék az Európai Parlament intézmények által végzett munkát, hiszen ez nem csak rossz munka, úgymond. Az európai polgárok nem érzik a, úgy, hogy az európai parlamenti képviselők értük dolgoznak. Németországra ez különösen jellemző, és biztos vagyok benne, hogy más tagországokra is jellemző nem gondolom, hogy lenne eh, egy olyan tagország, ahol azt mondanák a bolgárok, hogy hát ez fantasztikus, hogy az európai intézmények az én ügyemet képviselik. Nem csak kommunikációs problémáink vannak, hanem a polgárok eh, összekapcsolása az intézményekkel, a közelebb vitele az intézményekhez jelentős probléma, és ebben az ombudsmannak meghatározó szerepe van. Az ombudsman feladata, a panaszok utána, panaszoknak történő utána nézés, és az Európai Uniós intézményekkel történő együttműködés ebben a témában. Azt gondolom, hogy ahhoz, hogy kiderüljön, hol történt félreadminisztrálás, különösen négy eh, képességre van szükség. Egyrészt eh, értelmezni tudni kell jogszabályokat, eh, és a közszolgáltatások elvét érvényesíteni kell. Ismerni kell az Európai Uniós intézmények működését, illetve az embernek egy mediátori, közvetítői e, szerepet kell betöltenie, szerény köztisztviselőként e, kell fellépnie, illetve eltökéletnek kell lennie abban, hogy a polgárok életére nézve igenis e, változtatni tud dolgokon. Ha megnézik a saját mindennapi munkájukat, a az elhangzott dolgok közül nagyon sok minden az ember saját életének is a része, moderátori szerep, a szerény köztisztviselői szerep, illetve a polgárok életén történő változtatás, hiszen ha ez nem így volna, akkor nem lennének képviselők, választott képviselők. Én azt gondolom, hogy teljesíteni tudok, tudok meg teljesíteni ö, tudok ezen a területen, meg tudok felelni ezeknek a képességeknek, sajátosságoknak, és van egy előnyöm is, önök ismernek engem, és azt is tudják, hogy hogyan dolgozom. Ö, jogot végeztem, két ö, német államvizsgával rendelkezem a jogterületén, illetve az országon betölthetném a legfőbb bíra szerepét is. Az adminisztratív jogban is kiismerem magam, szociális tanulmányokat végeztem tanulmányai során, eh, dolgoztam a berlini parlament eh, felsőházában, a kancelláriában is, és én voltam egy nyomozati bizottságnak a vezetője, amely administratív reformokkal foglalkozott Berlinben. Hogy ez mennyire volt sikeres vagy sem, a Berlin közelében élők ezt megítélhetik. Itt az Európai Parlamentben mindig jogalkotási területeken dolgoztam, a fogyasztóvédelemben, egészség, közegészségügyben, környezetvédelemben, tehát olyan területeken, amelyek igenis közvetlenül érintik a polgárok életét. Kétszer alelnöke voltam az Európai Parlamentnek, és a személyzeti kérdések tartoztak az ügyeim közé. Martinez kolléga tudja azt, hogy ezt a munkát rendkívül komolyan vettem. Mindig is tisztességes bíraként értékeltem a szerepemet, és folyamatosan kritizáltam az intézményeket, de nem gondoltam soha azt sem, hogy minden panasz megalapozott, tehát mindkét irányban el kell végezni az utánajárást. Úgy érzem, hogy munkámat sikeresen végeztem, illetve a parlamenti reformmal foglalkozó munkacsoportnak is vezetője voltam. Ez a munkacsoport megpróbálta megváltoztatni a parlament munkarendjét, néhány önök közül érzékelhetik ennek a munkának a végkimenetelét. Ezek szerény változások, de úgy érzem, hogy megvalósultak például a kékkártyás rendszerre, vagy a spontán felszólások köre, a plenárison. Ezek keretében láthatóbbá próbáltuk megtenni a vitát a polgárok számára, illetve érdekesebbé, és vannak más területek is a parlamenti reformon belül, ahol megpróbáltuk a saját életünket megkönnyíteni. Jelenleg tevője vagyok az Európai Unióban a köztisztviselőkre vonalkozó jogállás témájának, és ezen kívül tevője vagyok a parlamenti adminisztráció javítása témájának is. Minden adminisztráció folyamatos feladatellátást jelent, de és mindenütt hatékonyabbá lehet tenni ezt a munkát. Tehát mindig is úgy értékeltem munkámat korábbi német parlamenti tevékenységem során is, az német választópolgárok sokat tanultak, úgy gondolom az eltelt időben az intézményekről, az EU működéséről és az EU munkamódszereiről. Amikor a munkacsoport vezetője voltam, a képviselők asszisztensei jogállása témájának, akkor is nagyon sokat kellett, hogy tanuljak, illetve az asszisztensek és az adminisztráció között folyamatosan közvetítettem, és megtanultam azt, hogy milyen az, ha valaki az adminisztráció ügyfele, úgymond, illetve az egészségügyhöz kapcsolódó témákban is bekapcsolódtam. Nem adom be könnyen a derekamat, és mindig is ügyfélorientált megközelítést alkalmaztam, az intézményi adminisztrációt nézzük, akkor a polgár orientált megközelítés volna talán itt a legmegfelelőbb kifejezés, hiszen itt nem ügyfelekről van szó, hanem polgárokról, amikor az eurós intézményekről beszélünk, a parlamentről többek között. Ez azt jelenti, hogy transzparens, objektív módon kell a munkát végezni, határidőkhöz kötötten az intézmények és a polgárok érdekében. Önök tudják azt, hogy a az ombudsman munkájának az 500 millió polgár életén nézve közvetlen hatása van. Én szeretnék egy esetet kiemelni, ez szívügyem és Aukán képviselő szívügye és ez az Európai Gyógy, Gyógyszerészeti Ügynökség. Megpróbáltuk átláthatóvá tenni ezt az ügynökséget, és az ombudsman és önök 2012-ben elérték azt, hogy az ombudsman klinikai kísérletek eredményeit közzéteszi, amelyek nagyon fontosak kis kötetességző kórházak számára, ezért, hogy a polgárokat, akiket egy adott betegség sújt, megfelelően kezelhessék. És két céget érintett ez a folyamat. A bíróság úgy döntött, hogy az ügyesség nem teheti közé ezeket az adatokat. Az ügynökség azt mondta, hogy ez egy közvetlen e, bírósági határozat, viszont mi az eseteket egyenként külön-külön fogjuk megvizsgálni, és megvizsgáljuk azt, hogy hol tudjuk az adatokat közzé tenni. Tehát e, úgy érzem, hogy ez egy nagyon bátor lépés volt az ügynökség részéről, példázza azt, hogy mennyire fontos az ombudsman szerepe a polgárok családjaik életére nézve, illetve hogy milyen módon van hatással a civil szervezetekre, stb. az Európai Unióban. Mit is jelent az Európai Ombudsman munkája a számá, számomra? Mindezt jelenti, ami mentén az életem is zajlott, úgymond, illetve sokunk élete, az ombudsman és munkája a fair bánásmódról szól, a polgárok fair segítéséről, a hozzáférés biztosításáról, az adminisztráció és a polgárok közötti közvetítésről. Nagyon fontos, hogy megbízható partner legyen a polgároknak az ombudsman. Ez nem azt jelenti, hogy az ombudsman nem kritizálja az intézményeket, nagyon jól ismernek és tudhatják azt, hogy nem személyes ítéleteket hozott, megbízható partner vagyok. Talán nem vagyok könnyű személyiség, viszont nem adom be könnyen a derekamat, mint említettem. Természetesen független módon szeretnék dolgozni, és um, pártatlan módon. A pártatlanság azt jelenti, hogy ugyanezt az ügyet ugyanúgy kell kezelni, ez pedig nem mást jelent, mint hogy az embernek függetlennek kell lennie, pártatlannak, de mindez kapcsolódik a az átláthatóság kérdéséhez. Hiszen aki itt ül, az bármit mondhat, és hogyha az ember eh, ismeri az adott személyt, akkor lehet, hogy ítéletet tud alkotni. Ha azonban nem ismeri az ember az adott személyt, akkor homályos a, homályos a kép, amit róla ki lehet alakítani a válasz alapján. Az átláthatóság azt jelenti, hogy az ember meg tudja ítélni az adott munkát, tehát a pártatlanság, feltétlen módon kapcsolódik az átláthatóság elvéhez is. Az ombudsman munkája, a függetlenség, pártatlanság azt jelenti, hogy az ember nem adja be derekát a nyomásnak, bátor, bármely oldalról érkezzék, és a nyomás, nyomás politikai nyomás, vagy administratív nyomás, egy tagországi nyomás, nagyon fontos tagországi jogalkotást megvalósítani. És ha úgy érzik, hogy e, bátor vagyok, illetve e, a nyomásnak ellen tudok állni, akkor azt gondolom, hogy ez egy pozitív minősítés. Mit tennék a mandátum e, fennmaradó idejében, 8-9 hónapban, hiszen a parlament mandátumával lezárul ez a mandátum is július 1-ével feltehetőleg, és az új ombudsman hivatal szeptemberben, októberben fog felelni, ez a parlamenten múlik, és e, nemrégiben úgy döntöttem, hogy nem akarok a következő választáson indulni. Mi az, amit a fennmaradó időben még megtehetnék, illetve elvégezhetnék, illetve bárki, aki erre a posztra jelölteti magát? Biztosítani szeretném azt, hogy az EU-s intézmények eh, hatékony adminisztrációt bonyolítsanak, illetve az alapvető emberi jogok kartájához tartsák magukat. És azt gondolom, hogy mindenkinek teljesítenie kell ezeket a kritériumokat. Az ombudsman hivatalát láthatóbbá szeretném tenni. Ez nem azt jelenti, hogy az ombudsmannak nagyon sokat kéne utaznia. Ez azt jelenti, hogy a parlamenti képviselőkkel szorosan együtt kell működnie, illetve nemzeti parlamenti képviselőkkel is, annak érdekében, hogy legyen egy fellebbviteli szerv olyan esetekben, hogyha bármilyen gyanú merül fel valamelyik intézménnyel kapcsolatban. Én gyorsan szeretnék megbízható módon reagálni a panaszokra. Szöderman úr és Diamandúros úr, tudom, hogy megpróbálták a folyamatokat felgyorsítani, de azt gondolom, hogy mindez tovább gyorsítható, és lehet, hogy nyíltabbá lehet a folyamatokat is tenni. Általában 11 hónapot vesz ez igénybe, hogyha a polgárok nem elég türelmesek, akkor ez több idős is igénybe vehet. Minden um, tagországnak van közigazgatási joga, Németországnak is, viszont az Európai Unióban nincsen kötelező érvényű közigazgatási joga, hanem egy úgynevezett etikai kódexsel dolgozunk, ez pedig nem elégséges. A parlament ezt az új eszközt, a jogalkotási kezdeményezést használta fel úgymond közigazgatási eszközként, ez a Lisszaboni szerződésből adódik, és ezt akkor használta a parlament, amikor miért Diamandurus úr leköszönt. A források korlátozottak, egyre korlátozottabbak, éppen ezért az ombudsmannak tudnia kell azt, hogy az együttműködés a parlamenttel magától értetődő kell, hogy legyen, a hatások optimizálását illetően és a szinergia hatások kialakítását illetően is, nem csak az információs technológiai ágazatban, hanem másutt is. Ahol meg lehet pénzt takarítani, ott ezt meg kell tenni. Végezetül pedig a parlamenttel folytatott kapcsolatok további bővítése, kulcsfontosságú, a petíciós bizottsággal való együttműködés, és azt gondolom, hogy itt a munka szintű együttműködés igen jó, nem csak technikai szempontból, hanem a weboldalakat is még javítani lehet, Szombatban látogatása a petíciós bizottságban nem gondolom, hogy egy magas szintű rendezvény kéne, hogy legyen, hanem az ombudsmannak fel tájékozódnia még pedig rendszeresen arról, hogy mit is végez a petíciós szakbizdosság. És fontos, hogy a folyosón is lehetőség legyen a beszélgetésre a képviselők és az ombudsman között a kapcsolatok javítása, a képviselőkkel további feladatom önöknek érdeke a polgárok panaszainak gyorsabb kezelése, És meg kell nézni azt, hogy vannak olyan területek, ahonnan itt különösen sok panasz érkezik be. Tehát a képviselőknek ezt tudniuk kell, tudniuk kell, hogy mely területek azok, amelyek eh, Ken a pásztopagek úgy érzik, hogy nem kezelik őket megfelelően. Remélem, hogy ezen rövid idő alatt eh, némi betekintést tudtam önöknek adni. Írásbeli válaszaim eh, sűrűek, ez nem volt könnyű feladat, Remélem sikerült megfelelően bemutatnom az elképzeléseimet. Köszönöm szépen a figyelmet, és várom, vála, illetve várom kérdéseket, megjegyzéseket. Köszönjük szépen, akkor most a koordinátorokkal kezdjük először, és jár úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Rodbéren asszony, üdvözöljük Önt a petíciós szakbizottságban. Úgy gondolom, hogy egyetlen egy jelenlévő sem kételkedne abban, hogy ön lenne bátor, ismerjük önt, tudjuk, hogy mennyire elkötelezett kolléganő. Sőt, ha muszán, muszá, ha kell, akkor rendkívül az. Ez nekem egyébként, bocsánat, szimpatikus is. Akkor, amikor itt ült, akkor is lehetett, illetve lehetett érezni, hogy ült már ezen az oldalon is, hiszen egy csomó kérdést nem is kell feltetják, hiszen válaszolt már, úgyhogy staccatóban néhány dolgot, ami még talán e, megmaradt. Függetlenség az első elem, az előtt már két eh, korábbi jelöltel is felmerült ez a kérdés. Ön hogyan látja azt a vádat, hogy nem lenne elég független ebben a hivatalban. A második kérdésem véleménye szerint hogyan lehet láthatóbbá tenni az ombudsmant a nyilvánosság számára. Van, nyilvánvalóan vannak még tartalékok, ez fontos. Az együttműködés is fontos, de hogyan tudjuk az európai nyilvánosság számára a munkáját még ismertebbé tenni. A harmadik kérdés pedig az emberi jogok kartájával kapcsolatos. Egyre több petíció, egyre több olyan probléma kerül elénk, amelyet a karta befolyásol. Véleménye szerint az, a kárta nem a szerződés bővítése, hanem a végrehajtás során alkalmazandó-e és van-e olyan feladat ezzel kapcsolatban, amely az ombudsman szempontjából kell, hogy betöltése e, kerüljön. A beadvány be nyújtójának, ha igaza van, amikor úgy érezzük, hogy igaza van, mégis a bizottság e, válasz, válasz alapján gyakran nem tudunk e, lépni semmit, hiszen adott esetben nem vagyunk illetékesek, nincs hatáskörünk erre vonatkozóan eljárni, mert az EU jog ezt nem engedi meg. Mit tenne akkor, hogyha egy állampolgári panasz egy, egy tagállamot érint, olyat, amely nem, és ez nem tartozna az ön hatáskörébe. Köszönöm szépen. Köszönöm. Posztinár úr. Dagmar Rót asszony, Dagmar Rót Bérend asszony, nyilvánvaló ma hogy egyebek között ma nyilvánvalóan a függetlenséget is tárgyaljuk. Függetlenség, semlegesség és pártatlanság. Ha valaki ombudsman akar eh, lenni, akkor ezek fontos elemek. De tudjuk, hogy a bevez, bemutatóban, bevezető beszéd ben minden jelölt azt mondja, hogy ő független. Az egyetlen probléma az az lesz, hogy hogyan járnak majd el, akkor, amikor hivatalban lesznek, és nekem ez a fontos tehát a függetlenség akkor, amikor gyakorolja a feladatkörét, másodszorban pedig a szakmai hozzáértés, a szakmai képesség, készség arra, hogyha a jelölt hivatalba kerül, akkor a saját hatáskörének megfelelően, a szerződésekben meghatározott hatáskörének megfelelően járjon el, nem pedig a jóhiszeműsége alapján. Na nézzük most a kérdéseket először is. Hogyan akarja a jó közigazgatás és átláthatóság normáit javítani az európai intézmények minden szintjén. Mert ugye különböző normák vannak. Az Európai Parlament messze átláthat, a legátláthatóbb, a tanács messze a leghomályosabb, és a bizottság valahol a kettő között van hogyan próbálja az átláthatóság közös normáját és a jó igazgatás közös normáját mindhárom entitás számára biztosítani. A második dolog, ha megválasztják, elvárhatjuk-e, hogy Dagmar Rudbérend, mint ombudsman, a csoportok szerepét gyökken, csökkenteni próbálja akkor, amikor a képviselők befolyását próbálják erősebben gyakorolni. Elvárhatnánk-e, hogy hasonlóan vagy azonos etikai kódexet hozna létre mindhárom entitás számára, bizottság, parlament és tanács számára, mert nekünk megvan a magunk etikai kódexe, de a másik két entitásnál azért mégiscsak van különbség. Vajon várhatunk-e valami konkrétat? Végül pedig német jelöltként, olyanként, akinek az Európai Parlamentben is határozott tapasztalata van, és különleges. Hogy milyen tanácsot adna az Európai Bizottságnak, ha az Egyesült Államokkal a szabadkereskedelmi és beruházási megállapodásról kezdené meg a tárgyalását. A, az ombudsman hatáskörén belül, ugye mindent az ombudsman hatáskörén belül kérdezem. Köszönöm szépen, Danke. Köszönöm szépen, Posztináró úr, de úgy gondolom, hogy van még 40 percünk összesen, és tulajdonképpen teljes kérdezés idejét ki merítette már Auken asszony. Köszönöm szépen akkor, amikor egyszer beszéltünk valamiről a frakcióban, akkor attól tart, mondtam, hogy hát az nem lenne jó, hogyha a Dágmár lenne az előadó. Hát meg kell, hogy mondjam, hogy nagyon kompetens politikus, nagyon erős, bátor, és szeretem, hogyha mellettem áll. De úgy gondolom, hogy ön nem pártatlan. A pártatlanság pedig nagyon fontos. Amikor a tanulmányairól beszél, és azt mondta, hogy választott parlamenti képviselő vagyok, és ezért pártatlan, ez a két dolog nekem ellentmond. A, emberek választottak meg minket, de egyikünk sem, mindenkit. Nem hiszem, hogy a lakosság felét képviselnénk legalábbis, hanem politikusok vagyunk és mint mondtam, ön nagyon erős politikus, és nagyon szeretem is önt, de a függetlenség kapcsán, hát azt kell, hogy mondjam, hogyha a, a jó adminiszt a jó közigazgatási törvényt kellene végrehajtania, akkor mondjuk nálunk Dániában egyértelműen láthatnánk, hiszen ott meg van határozva, hogy mi a pártatlanság és mi az érdekellentét. Itt nem, nem a személyes hozzáállása vagy morális értékekkel van ez kapcsolatban, hanem azzal, hogy az állampolgárok az ön posztját kívülről milyennek látják. És azt hiszem, még azok is, akik, akik igen mély tisztelettel éreznek ön iránt, azok is azt mondják, hogy a pártatlansága nem erős. Persze ez a kampány, hogy nem politikus jelöltünk legyen, ez fontos, mert úgy gondoljuk, hogyha tehát félünk attól, hogy mi lenne, hogyha nem politikamentes jelöltet választanánk meg. És az emberek is félnek ettől, ez várható. Félnek, hogy kvázi megbünteti, e, tehát büntetés jár majd ezután érte, és ez problémát jelent. Remélem, hogy e, az együttműködést e, végig gondolja, és hogyha majd egy időre hosszabb időre házon kívülre is kerülne, e, és nem párt e, kötődésű munkát e, végezne, akkor nagyon jó jelöltnek tekintenénk. De most önt nem lehet pártatlannak tekinteni. Úgyhogy, mint mondtam, nem félek már öntől, de remélem, hogy megérti a válaszomat. Auken asszony, köszönjük szépen, Csicseszter kollega. Dagmar, dear colleague, welcome. Um, it's... Dagmar, kedves kollega, nagy öröm, hogy ott látunk téged és hallgatunk. Az első megjegyzésem és kérdésem is egyben. Kiváló tapasztalatokkal rendelkezik, rendelkezel, ezt én is eh, láttam. Nagyon jól tud rendezni dolgokat, megoldani problémákat. És ez egy nagyon fontos tulajdonság az ombudsman esetében. De, ahogy szintén saját tapasztalatban tudom, nem tud ellenállni adott esetben a, annak a kísértésnek, hogy a politikai véleményének ne adjon hangzott többször viccelt meg engem, olyanoknál fogva is, amit nem igazán értettem, de mégis tehát van egyfajta politikai pártosság önben. Úgy gondolom a kihívás, amit ön is említett, és ezt nagyra értékelem, tehát a kihívás az ön szempontjából az, hogy egyen el, hogy rá tudja beszélni, meg tudja győzni a parlamentet, hogy el tud mozdulni egy semleges és ideális esetben nem politikus új szerepkörbe. És hadd kérdezzem akkor, hogy erre vonatkozóan mit tudna még mondani. Tehát a rábeszélést hogyan tenni meg. A másik dolog pedig, hogy már említette az Európai Unió erősítése, az elégedetlenség, a növekvő elégedetlenség elleni fellépés. Gondolja, hogy ez valóban az ombudsman szerepe? A nagy intézményi rendszerben én ezt úgy gondolom, ez inkább az Európai Bizottság feladata lenne és egy aprócska megjegyzés, a nagyon ambiciózus dolgokat határozott meg ombudsmanként, a kollégák is ezt eh, teszik, és remélem, hogy nem veszik el ebben, és igenis két lábbal a földön maradva reálisan tud majd eljárni. Nyilvánvalóan több Európára van szükség, mondják ezt sokan, erről most ne vitatkozunk, de én azt mondanám, ahogy az egyik eh, jelölt társának is mondtam, hogy ez azt jelenti-e, hogy az ombudsmannak több munkája lesz. Hogy eleve több munkát gyártanak kvázi majd. Köszönjük szépen. Szalafrakosz úr kért szót. Köszönöm szépen. E, ismerem természetesen a kollégát, nagy hatású életpályája van, rendkívül dinamikus, és nem is szeretném most a részleteket újra kihangsúlyozni, de ha lehet, azt elmondanám, hogy csak akkor tudjuk képviselni ezt a fajta jelölést, hogyha valóban vonzóbbá válik az ombudsman szerepe és a, a döntések, amelyeket az ombudsman hoz, azok nem törvényes bírósági határozatok. A mindenkori tagállam vagy tagállami bíróság hozzáállásától függ, hogy mennyire követik az ombudsman döntéseit. Erre vonatkozóan mit mondana? Hogyan próbálja majd elérni mindazt, hogy az ombudsman szerepe, szerepe annak jelentősége erősödjön? A másik kérdésem pedig az, hogy a jelölés idén, a pályázatát idén nyújtotta be, és még nem jelezte, hogy mi lesz jövőben. Lehet, hogy rosszul érezt, értettem most önt, amit elmondott, de azt szeretném tudni, hogy mi van akkor, ha a 2014. októberét követően ugye lejár majd a megbizatása, akkor megint európai képviselő lesz. Rod Bérend asszonyt kérem meg, hogy válaszoljon most, és aztán jön a, e a spontán hozzászólások folyamata. Group some of the, the questions together and answer those which are similar together. Ha lehet a hasonló kérdéseket egyben válaszolnám meg, Járó úr, Posztináró úr, és amit Margarita Auken kérdezett. Margarita, úgy gondolom, hogy itt a házban az emberek, ha, ha hajlanak arra, hogy nem ö, annyira bátrak, hanem mondjuk így gyávák, akkor legalább úgy félnek, tőlem, mint tőled, úgyhogy ez közös tulajdonság. Nem hiszem, hogy bárki bárkinek oka lenne arra, hogy féljen tőlem, de talán a múltban már bebizonyosodott, hogyha hiszek valamiben, akkor azt egyértelművé teszem. De hát eh, tudják, a munkám az mindig jogalkotás volt, és a jogalkotásnál eh, nem, nincs mindig többség. Persze az én humorom eh, talán nincs olyan messze a tiédtől, Charles, mégsem tudném a politikai ellenzé, eh, opponenseimet úgy kikarikírozni, mint te, de ha ha ezt mondhatom, akkor megpróbálom, megpróbálok tisztelettel fordulni az emberek felé. Engem úgy neveltek, hogy ugyanúgy kezeljek másokat, ahogy szeretném, ha velem bánnak. Én érzékeny ember vagyok, tehát ezt figyelembe velem. Tehát igazából nem gúnyolódom a politikusokkal. Nos, ami a pártatlanságot életi, Margarete, amit kérdezett, a politikusok soha nem pártatlanok, és én sem leszek soha pártatlan. Igazából nem is értem, az érvedet meg kell, hogy mondjam. Jó, nem, nem így van. Tehát értem, de nem értek egyet vele. A pártatlanság és a függetlenség, nézzük ezt a kettőt együtt. Ez a kettő együtt azt jelenti, hogy a, a politikus hasonló eseteket nem kezelne ugyanúgy. A függetlenség és a pártatlanság ezt jelenteni. Vegyünk egy példát. Ön, mint én, európai parlamenti képviselők vagyunk az állampolgárok felé közvetítünk leveleket, többet-kevesebbet fogunk, szoktunk mi is kapni az állampolgároktól, amelyek néha EU-s problémával kapcsolatosak, máskor nem. A Habitat 2000 állatjólét bármiről jöhet be panasz. Vál, függetlenül, lojálisan és pártatlanul kell, hogy megválasztja, mely lesz. Nem azt mondtam, hogy ha, hogy választott a, a választásoknál, az EP választásoknál? Nem. Egy ilyen állampolgári levére soha nem pártpolitikai alapon válaszolok, ilyenkor lojális közvetítő vagyok. Persze, azt meg lehet mondani, hogyha további problémái vannak, akkor forduljon az Európai Ombudsmanhoz. Tehát a pártatlanság nem más, mint objektivitás senki sem tudja bebizonyítani azt, hogy ki objektív, ki nem. Soha azok sem, akik nem parlamenti képviselők. De senki sem született ártatlanul múlt név, névvel. Aki itt van, az nyilvánvalóan van pártkötődése. Az ombudsman is megjegyzem, amikor ombudsman lett, nem lépett ki a pártjából sem, bár nem volt LP e képviselő. A, egy másik megközelítés. Akár mind a két ombudsman, aki eddig volt, rendkívül aktív életet ért, pártéletet is, és a politikai frakciókhoz, politikai pártokhoz közeli életet. És és hogyha valakinek mondjuk a katolikus egyházhoz van kapcsolata, azt nem tudom, nem, e, nem ezt keresem, azt nézem, hogy ő milyen. A fő eszköz persze nem az, amit én, tud, én mondok, bár önöknek megvan a, az előnye, hogy ismernek engem, vannak olyan jelöltek, akiket nem ismernek, és akkor mondjuk csak megsatszolják, hogy objektív lesz-e, vagy pártatlan de az átláthatóság az, amivel valamit meg lehet illet, ítélni, és hiszek abban, hogy a politikus Sőt, hát minden állampolgára azt akarjuk, hogy politikusok legyenek, tehát polit, azt akarjuk, hogy részt vegyenek a, a választásokon, hogy higgyenek valamiben, bármiben. Azt akarjuk, hogy politikus módon járjanak el. Tehát nem pártatlanságot hanem azt várjuk el, hogy politi, politikus hozzáállása legyen valakinek, pártatlan és független. Ezt be kell bizonyítani. És az, hogy politikus a hozzáállásom, úgy gondolom, hogy ez egy, egy forrás, egy, egy, egy plusz tulajdonság, nem pedig hátrány. Nem a politikai frakciómnak a jelöltje vagyok, minden más jelöltnek is nyilvánvalóan van politikai hozzáállása. Persze nem értem, hogy szükségszerűen E, milyen okkal kritizálják, ezt tiszteletben tartom, de én úgy gondolom, hogy az, hogy valaki e, politikus hozzáállású az, az egy jó tulajdonság. Ami pedig az, a pártatlanságot és a függetlenséget adja, az az, hogy hogyan viselkedik és mennyire átlátható a munkája. A következő kérdés, hogyan lehet még láthatóbbá tenni a, az ombudsman munkáját. Ez persze nagyon nehéz, EP képviselőként is nehéz ezt megtenni. Az embereket nem szükségszerűen érdekli az, hogy mi történik Brüsszelben vagy Strasbourgban, legalábbis akkor nem, amíg ez, mindez jó. A bocányokat persze szeretik, és azokat ismerik, de úgy gondolom, hogy az elektronikus médiát sokkal jobban kell használni, mint most, mint eddig. Twitter, Facebook, még ha óvatosan is kell eljárni, de hiszek abban, hogy a, ha az ombudsman van az Európai Unión kívül nyilvános találkozót be ezt részt, akkor úgy gondolom, hogy annak a választókörzetnek az EP képviselőjével együtt kell azon részt vennie, annak érdekében, hogy meglegyen a kapcsolat. Az alapvető jogok kartája jár úr. Abban a nehéz helyzetben vagyunk, hogy a, a kárta a Lisszaboni szerződés egyik, a hat közül az egyik eh, értéke, eh, vagy jogi, jogi értéke is, egy lépést persze tovább kellene menni, fontos lenne, fontos lenne az emberi jogok egyezményére emlékeztetni mindenkit, az Európa Tanács egyezményére, amely persze nem Európai Uniós intézmény, de minden tagállamnak ezt eh, teljesítenie kellett, alá kellett írnia, hiszen az Európa Tanács egyezményét minden tagállam aláírta. Charles, nem, bocsánat, jár úr. Nem egészen értem te jár urat, amikor azt mondta, hogy ha mondjuk van egy egy tagállami para, panasz, és az ombudsmannak a hatáskörén kívül van ez, akkor például ez mondjuk nemzeti probléma? ami, amiért nem, ami már nem a hatásköre? Hogyha félreértettem a kérdését, akkor sajnálom. Megismételni? Akkor angolul mondom. Nem, nem, németet is érte. A németet azt értettem, a kérdést nem értettem. Jó, persze. A probléma tulajdonképpen az, hogy a, szeretnénk alkalmazni a kártát, de nem szabad, azért, mert még nem hajtották végre a tagállamok, nem ültették át, ez volt tulajdonképpen. Legközelebb angolul fogom mondani, és akkor... De most én nem, most értettem. Nos, ezzel kapcsolatban hadd mondjam el, hogyha bármi lehetőség van, akkor én mindig is, eh, ahogy tanultam jogi tanulmányaimban, eh, értelmezni kell a törvényt. És az emberi jogok egyezményét is. Bosztinári úr a függetlenség, pártatlanság, remélem, hogy ennek részére, erre már részben válaszoltam. Nos, akkor, amik, ha hivatalba kerülnék, akkor azt biztosítanám, hogy olyan átláthatóan végezze majd a munkámat, mint bárki más, aki elvárná a dokumentumok hozzáférésével kapcsolatban, és ugyanezt fogom, vagy tenném meg. Az intézmények átláthatósága és az azonos norma. Nos, a kötelező jog minden, érvényre, eh, minden intézményre vonatkozik. Nyilvánvalóan lehet eh, nyomást gyakorolni, lehet meggyőzni. Én hiszek abban, hogy amit csinálunk, az alapvetően a jó kapcsolatokkal, a meggyőző képességgel kapcsolatos. Ugye a, a mézes madzag, rá kell néha beszélni az embereket, hogy csináljanak megtegyenek valamit, és csak ezután lehet, a mézes madzag után jöhet csak az ostor, ha nem megy. Ez persze nem fáj, nem olyan, mint a fogorvos. Én nyilvánvalóan a következő tíz hónapban egyértelműen ezt próbálnám. És a különböző entitások átláthatósága, hát az Európa Tanácsot csodálatosan határozta meg eh, eh, Pasztinári úr, nem tudom, hogy meddig kellene harcolni. A bizottsági üléseinken az Európai Tanács tagjai is ott, ott ülnek, ezt mindig meg kell eh, említeni. A tanács nem működik demokratikusan, mert ugye mi nem mehetünk oda az ő üléseikre. Ezt Charles Császár sokszor beszéltünk már erről, hogy ki kellene zavarni a tanácsot. A a testületi ülésről, de hát mi túl nagy eh, vonalúak vagyunk ehhez. Na, az érdekcsoportok eh, befolyását hogyan csökkenteném? Tudom, hogy nagyon nagy a lobby, lobbik nyomása, nem lehet könnyen kikerülni, bár nyilvánvalóan attól függ, hogy mennyire, eh, illetve ez az is mutatja, hogy mennyire fontossá vált a parlament az elmúlt 25 évben, de egyértelmű az erre vonatkozó etikai kódex előírás, a környezeti bizottságban volt erre vonatkozó jogszabály is, például a, az úgynevezett jogalkítási láblenyomatnál mindent jelezni kell, jegyzőkönyvezni, hogy kivel találkozunk, milyen célról, stb. egy, egy jogszabály előkészítése során. Ez a fajta etikai kód, kódex nek érvényesülnie kell. Az Egyesült Államokkal való kereskedelmi tárgyalásokra vonatkozó tanács. Nos, úgy gondolom, hogy vannak olyan EU jogszabályok, amelyek problematikusak lehetnek, fogyasztóvédelem, élelmiszerbiztonság, stb. Az ombudsman csak tanácsot adhat, csak olyan területeken, ahol az intézmények hatáskörre jelentkeznek, a bizottság, hogyha zsákutcába kerül, akkor nyilvánvalóan igényli, és meg is kell, hogy kapja az ombudsman támogatását. A pártatlansággal kapcsolatban Margaritának már válaszoltam, Charles, hogyan lehet hogyan tudnám meggyőzni a képviselőket arról, hogy pártatlan vagyok. Ah, az előbb is mondtam, hogy én pártatlan vagyok, és lehetek is, tudok is az lenni, de az, az világos, hogy az ember szókimondó. Le tudni kell, hogy hol állunk, és átláthatóan kell eljárni, és mindenkinek ugyanazt kell módni. Ez egy, ugyanazt kell mondani, ez egy régi szabály, de mindig segít. Az emberek ugye azt veszik meg, amit hallanak, senki sem fogja garantálni, hogy az lesz, amit mondok én csak azt mondhatom, hogy én hiszek, és a munkámmal is bebizonyítottam, hogy amikor kompromisszumra kellett tárgyalni, akkor független, pártatlan módon járok el, és néha a saját politikai frakcióm határain túllépve is az állampolgárok szempontjából fontos kérdésekben kompromisszumra képes voltam, és ezt ombudsmanként is megteltem. Nos, az EU szerepének erősítése igazad van, ez nem az ombudsman szerepe, e, épp ellenkezőleg nem, nem az, de az ombudsmannak egy szerény szolgának kell lennie, szolgálnia kell azt, ami már ott van, de valamit azért kell e, tennie, ami, ami, amit tesz, az fontos, és a feladata fontos, hogy, hogy tisztességesen bánjanak az állampolgárokkal, és a jogszabályok végrehajtása tökéletes legyen az érdekében. Ezt ön is ezt teszi EP e képviselőként, de és az állampolgároknak is ezt tudni kell. Hát, hogy több munkára van szükség. A legjobb az az, hogyha nincs panasz. Hogyha jó intézményi gyakorlatok lennének, ezt szeretném én feltalálni, azt, hogy legyen minden intézménynél valaki, aki a jó gyakorlatokat ismeri, nem a legalacsonyabb szinten, hanem a főigazgató. A főigazgató legyen az, aki a jó gyakorlatok első számú képviselője, és aki bebizonyítja, és akkor minden hivatalnak fogja tudni, hogy lesz ott valaki, lesz egy állampolgár, amit minden egyes leírt betű befolyásol. És ha ez elterjed, ez a felfogás, akkor jó munkát végzünk, és az ombudsman is jó munkát végez. Szelafrankos úr talán nem volt világos, Én már többször mondtam, hogy nem fogok jelöltetni magam EP választásokon. Ezt már messze azelőtt tudtam, hogy Diamandoris úr visszalépett, tehát nem fogok nemzeti képviselőként indulni. Én a ciklus végéig itt vagyok, vagy ombudsmanként, vagy LP e képviselőként, és azután pedig majd meglátjuk, hogy mit teszek. De persze, az ombudsman, ha megválasztanak az ombudsman megbizetésre, teljesen kitöltöm, és hogyha úgy gondolják, hogy tökéletes vagyok, és én is úgy, én is élvezem a munkát, akkor lehet, hogy újra rejelöltetem magam, de hát ezt ma honnan lehetne tudni. Very much. Now, second round. round. Mr. Cash. Akkor a második kör következik Cashman úrral. Köszönöm szépen, elnök asszony. Dagmar, hadd kezdjem azzal, hogy kedvellek. Az elmúlt 14 évben sokat dolgoztunk együtt. Amit mondok, az nem személyes. Őszintén hiszek abban, hogyha valakit, egy képviselőt választunk innen, akkor Igazából részlehajlásnak látnák ezt, és ez nem lenne előnyös az európai projekt szempontjából. Említetted a, azt, hogy mérsékelt vagy, és közvetítesz, viszont én nem ezt látom veled kapcsolatban, néha nem azt figyelem azokat a véleményeket, amelyekkel te nem értesz egyet. De figyelembe véve a politikai semlegességet. Volt egy olyan személy, aki lemondott a saját politikai párttagságáról, csak azért, hogy ombudsman lehessen. Mivel, hogy itt közvéleményről van szó, és véleményével az, hogy Margaret Oaken és jó magam is, és mi erősek vagyunk, úgy gondoljuk, hogy néha nehéz veled bánni, Mit lehetne tenni annak érdekében, hogy ezt a fajta elképzelést be tudjuk fordítani? El tudnád-e azt mondani, hogy az Európai Ombudsman szerepe mi lehetne a 1049 per 2001-es eh, rendelet kapcsán a dokumentumokhoz való hozzáférést illetően? És mit gondolsz, hogy mik a legfontosabb pontok ezzel rendeletet illetőleg? És eh, végezetül a szavazáson, hogyha magad mellett szavazol, és mondjuk kiderül, hogy egy szavazattal nyertél, akkor jogosnak tartod-e majd, legitimnek tartod-e a választást. Ha nem tudom meghallgatni a válaszodat, az azért van, mert találkozom van, de a webstreamingen követjük, tehát minden tiszteletem a tiéd. Elnök, hát ez az ön problémája. Martinez úr következik. Köszönöm szépen. Elnök asszony. Ma reggel más jelölteket is meghallgattunk, és számos pontban igazából én magamat ismétlem. Kicsit megdöbbentőnek, sőt, meglepőnek tartom. Ezt hogy is mondjam, úgy tűnik, hogy egy pont valami fontos számunkra, ez pedig a függetlenség gyakran erről beszélünk, de úgy tűnik, hogy ez egyetlen olyan pont, ami amivel foglalkozunk, de van itt még más pontok is, a koherencia, bátorság, tudás, ez úgy tűnik, hogy ez idegen hagy bennünket, mindegy, hogy milyen a minőség, csak az a legfontosabb, hogy független legyen. senki nem aggódik a többi pont miatt, senki nem aggódik amiatt, hogy rátermet e valaki erre a posztra, vagy ismeri a jogot, vagy nem, vagy sok energiát mutat-e, vagy se, vagy olyan, olyan valakiről van szó, aki koherens vagy sem. Úgy tűnik, hogy ez nem fontos. Nos, hát én ezzel nem értek együtt, egyet. Talán abból kellene kiindulnunk, hogy aki itt eh, jelölteti magát, az eh, minden kvalitással rendelkezik. Dagmar esetében az az előnyöm, hogy ismerem már több mint 30 eh, éve őt, és számos jelölte csak 10 perce ismerek, de igazából nem tudtam senkire igazi véleményt eh, formálni. Nagyon fontos téma a függetlenség. Ez számomra is nagyon fontos. Ma reggel már eh, számos dolgot elmondtam ezen témával kapcsolatban, mert egy kicsit úgy érzem, hogyha megtámadtak volna, amikor mert hogyha nem lehetne valaki képviselő, vagy nem mint valaki pártag, akkor hogyha valaki ombudsman szeretne lenni. Ezt már elmondtam ma délelőtt, de megismétlem most. 40 éves eh, akkor még nem lehettem eh, párttag. Nem, eh, hogyha, hogyha párttag akartam volna lenni, vagy parlamentbe akartam volna kerülni, akkor börtönbe megkerültem volna. Nos, a párt eh, tagsági könyv, akkor ez, ez rossz az állampolgár számára? Nem, nem hiszem. Hogyha valaki pártag, az szerintem egy, egy jó dolog, és mit gondolnak mások erről. Szerintem nem gondolják azt, hogy ez rossz, viszont most más a helyzet. A függetlensége, vagy a függősége bizonyos jelölteknek erről van szó. Én nem eh, hiszek eh, ebben vagy abban. Én aggódok, és nem hiszem azt, hogy bármely ilyen jelölt, aki bemutatkozott ma, az ideológiai szempontból szűz lenne. Szerintem mindenkinek van véleménye, és ez normális. És ebben az esetben három kollégával állunk szemben, három olyan kollégákat ismerünk, és őket el tudjuk helyezni ideológiai szempontból. Nos, van még egy dolog, amit szeretnék elmondani, és ez egy kérdés Dagmar irányába, ezt feltettem már másoknak is a mai nap folyamán Dagmar. Az Európai Parlament sajnálatos módon nem mentheti fel az ombudsman. De hogyha az Európai Parlament úgy döntene, hogy neked le kell mondanod, akkor ezt megtennéd, vagy sem. Számomra ez az igazi garanciája a függetlenségnek. Hogyha én egy adott pillanatban, vagy hogyha a parlament egy adott pillanatban úgy gondolja, hogy az ombudsman nem független, akkor benyújthatunk egy indítványt, és akkor ön lemondhat azért, mert a parlament ezt kéri öntől. ez nem csak a függetlenség garanciája, hanem a hatékonyság garanciája is. Ez nagyon fontos számomra. Már korábban is hallottam dolgokat kollégáktól, ők azt mondták, hogy úgy gondolják, hogy a szabályzatot kell most módosítani, vagy lehet, hogy nyilvánvalóvá kellene tenni azt, hogy egy pártag nem mérleteteti magát erre a funkcióra, viszont én ezt nem tartanám annyira jónak. Lehet, hogy az ombudsman kifejezést kellene módosítani, mert igazából nem tudjuk, hogy mit jelent ez pontosan. Hogyha már valamit akarunk változtatni, akkor például tehetnénk azt, hogy adjuk azt az illetékesikort a parlamentnek, hogy felmenthesse a, az Európai Ombudsman, mert az nem hozzáértő, nem független, stb. Tehát még egyszer a kérdésem, Dagmar. Hogyha azt mondja a parlament, hogy menned kell, akkor maradsz, vagy mész? Bertman asszony következik. Köszönöm szépen, sajnálom, hogy elkéstem. Rod Bérend kolléga, egy kérdésem van, ezt nem másodnak is feltettem, mégpedig ez a költségvetéssel kapcsolatos gazdasági válság közepette vagyunk, a költségvetési helyzet kihat az ombudsmanra is a hatékonyság tekintetében és az állampolgárok elégedettsége elégedettséget is növelni lehetne. A kérdés az az, hogy az egyik jelölt azt mondta, hogy hatékonyan tudna dolgozni, nem kell átszervezni. Úgy gondolom, hogy a gazdasági válság mindenképpen hatással lesz majd erre a posztra, tehát ezzel kapcsolatban kérném a véleményét, és szerintem el kell mondjam a kollégáknak, hogy Dagmar tényleg egy energiabomba, és pontosan ezért alkalmas erre a pozícióra. Elnök, nem ismertem őt korábban annyira, de látom ezt rajta, hogy tényleg egy energiabomba. Megpróbálok röviden válaszolni, az a benyomásom, hogy kezdünk kifutni az időből. Örülök, hogy Michael még itt van. Köszönöm, Michael, hogy egy kicsit elkésel a következő ülésedről, mert így legalább tudok neked közvetlenül válaszolni. Először is úgy gondolom, hogy mindannyian itt a teremben, és te is, hogyha a tükörben nézel, akkor mindent szenvedéllyel teszünk, és egy céllal, mi pedig azzal, hogy szeretnénk mindent jobbá tenni, szeretnénk jobbá tenni az állampolgárok életét. Hogyha ez kéz a kézben jár azzal, hogy néha nem veszem figyelembe más véleményeket, remélem, hogy nem tettem ezt igazából, mert ez nem igazán lenne eh, tiszteletteljes eh, azt kell mondjam, hogy amikor azt mondtad, hogy néha nem veszek figyelembe bizonyos nézeteket, akkor én nem tudok veled egyetérteni. Még a 25 évvel ezelőtti vad időszakomban sem. Igen, vad, vad voltam, most már kicsit öreg vagyok, türelmesebb vagyok, sokat tanultam itt az Európai Parlamentben, megtanultam kompromisszumokat kötni. Amikor ide kerültem, akkor még ezt nem tudtam. Megtanultam azt, hogy szükség van arra, hogy a politikai határokon túl ö, nyúlóan és a földrajzi határokon túl túlnyúlóan dolgozzunk. Ezt teszi érdekes az Európai Parlamentet, erről meg vagyok győződve, de ez ugyanez, mint mindennel így van az egész életben, főként az ombudsmani szereppel és Te azt mondhatod, hogy voltak lemondott pártagságáról. Ez nagyon szép gesztus, de azt kell mondjam, hogy senki nem került még ebbe a hivatalba ártatlanul. Mindenkinek volt egy politikai előélete, vagy egy aktív, vagy egy szimpatikus előélete. Szerintem minden, előtt, minden más jelöltnek is ugyanez a helyzet Ezt Nem is tudom, nem is akarom ezt megkérdőjelezni, de hogyha megnézem őket, akkor biztos, hogy van összeköttetésük, vagy kötődésük, mert másképp nem kapna valaki egy állami tisztet. Néha, néha, néha. De ezzel nincs is semmi gond, hogyha megfelelően végzik a munkájukat. Én az, hogy valaki közel áll egy politikai párthoz, én ezt nem vonom kétségbe, nem kötözellem ezt, de hogyha te így gondolkodsz, az egy kicsit naív, Tudom, hogy te minden vagy, de naív nem. Nem hiszem, hogy nehéz velem bánni, de én kitartok a nézeteim mellett, és ezt egyeteműbe is teszem, és el is mondom azt, hogy miért teszem, így nem, nem rejtem ezt vék alá, és szerintem ez jó az ombudsman szempontjából. Küzdenei kell az állampolgárok nézeteiért és az ő jogaikért, és ezt egyértelművé kell tennie, és ezt is szeretnénk. Azt akarjuk, hogy valaki egyértelmű legyen, de átlátható. És a 1049-es rendelet a dokumentumokhoz való hozzáférés, ez, ez kár, hogy ez nem mehet itt tovább. Szavaztunk a múlt héten. A legfontosabb kérdés az az, hogy a dokument fogalmát határozzuk meg pontosan. Mi egy dokumentum? mit kell, mihez kell hozzáférni, kinek kell hozzáférnie, hogyan kell megadni ezt a hozzáférést. Legalábbis továbbra is tárgyalni kell erről, ez nagyon sokat jelentene. Igen, magamra fogok szavazni. Igen, azért, mert szerintem nagyon jó jelölt vagyok, és bolond lennék, ha nem magamra szavaznék, hiszen mindannyian ezt tesszük. De még alelnöknek is szavaztam magamra, Eleinte még félénk voltam, tartózkodtam, de viszont rájöttem arra, hogy ha tartózkodok, az azt jelenti, hogy rossz jelölt vagyok, de ez nem így van, én jó jelölt vagyok, és eh, hogyha egy szavazatom múlik ez, akkor sem tudtam azt, hogy nagyon jó jelölt leszek. Eh, Michael Angel a függetlenségről beszélt, én ezt értékelem, Michael Angel általában nem teszem fel a fejhallgatót, mert általában értelek, de most kicsit izgatott vagyok, és ez nem voltam a biztos, hogy jobb fogom érteni, nem is spanyolul mondasz. Egyetértek abban, amit elmondtál, elegánsabban fogalmaztál, mint én. Egyetértek abban, hogy nincsen itt egyfajta biológiai ártatlanság, itt mindenkinek megvan a saját véleménye, nézete, lehet, hogy valaki őszinte, nem őszinte, de mindenkinek megvan a saját nézete, és senki nem lehet semleges, mindenkinek vannak nézetei, és én az állampolgárok jogában hiszek, és az az előnyük az én esetemben, hogy tudják, hogy mit kapnak, mert ismernek engem, hogy ha a parlament úgy dönt, hogy nem kapom meg a bizalmat, akkor van a Lisszaboni szerződés egy eljárás, hogy a bíróság befelesketi az ombudsmant. Nem tudom, hogy jól mondom ezt angolul, elnézést az angol anyanyelvűektől, de amikor a parlament arról dönt, hogy nem bízik az ombudsmanban, akkor az ombudsmant eltávolíthatják a bíróság eltávolíthatja az ombudsmat. Hogyha tényleg így van, akkor nem fogom megvárni a bírósági döntést. De hogyha nem bízna benne, akkor tudom folytatni a munkámat. Michael uh, Angel elmondtad, hogy uh, az, az ombudsmannak, egy békéltetőnek kell lennie, Franciaország, Spanyolország egy jó példa, Vertman mondja, igen, ügyelni kell a költségvetésre, talán kevésbé kell kellene ügyelni a költségvetésre az ombudsman esetében meg kell vizsgálni, hogy hol költsük el legjobban a pénzeket. Nekem vannak elképzeléseim erről, lehet, hogy vannak jobb nézetek is, hogy meg kell tennünk az az, hogy az ombudsman és a parlament jobban együttműködjenek, hogy ezt elmondtam az írásbeli válaszaimban is, a szinergiákat jobban ki kell használni, a fordítást, a tolmácsolás szolgáltatásait, az, a számítástechnika, itt is lehetne sokat tenni. Köszönöm. Köszönjük szépen ezt a lelkesedést. Elnézést, hogy ilyen sokáig beszéltem, mondja Ruth Bérendasszony. Συνεδρίαση με τον τελευταίο υποψήφιο. Még egy utolsó meghallgatási fordulónk van, az utolsó jelölt Francesco Speroni. Thanks, David. Είμαστε έτοιμοι. Περώνει. Kezdjük a, az utolsó részt, uh, Speroni úr. A jelölt megadom neki a szót. Köszönöm szépen. Én is mindenkit köszönteni szeretnék. És hiszek abban, hogy rendelkezem azokkal a képességeket, eh, tapasztalatokkal, amelyre szükség van egyetemi tanulmányai során is foglalkoztam az Európai Unióval, tehát tanulmányom, illetve tapasztalataim alapján is képes vagyok a posztra, 20 éve vagyok a parlamentnek a taga, végzettségem szerint ügyvéd vagyok. Azt gondolom, hogy az objektivitást garantálni tudom, amely szükség van ebben a hivatalban. Természetesen a politikai életben a döntéseket mindez befolyásolja, de amint az én saját szakmát tapasztalatom alapján is látszik, ezen túl ennek nincs hatása. Tehát nem csak arról van szó, hogy a jelöltek minőségét kell megállapítani, hanem döntést is hozni kell, és úgy tűnik, hogy csak sematikus támpontok vannak, anélkül, hogy megfelelő összevetést tudnánk végezni, hiszen nincsenek összevető jellegű feladatok, nincsenek szimulációs modellek, vannak olyan jelöltek, akiknek már vannak tapasztalaték ezen a területen, de ez nem alapvető előfeltétel a poszt betöltéséhez. Politikai támogatás nélkül jelentkeztem a posztra, az Európai Parlamentnek vagyok a tagja, és a polgárokat képviselem, illetve az európai polgárság elképzeléseit. Tehát független vagyok a politikai pártoktól, a saját politikai pártomtól is, amelynek alelnöke vagyok. A különböző politikai táboroktól függetlenül támogatást kaptam a poszthoz. Önök tudják azt, hogy én miért álltam ki az Európai Parlamentben. A polgároknak a saját érdekeiket, érdekeiket és jogaikat meg kell ismernünk az európai intézmények kapcsán, és nagyon sokan úgy érzik, hogy az intézmények túlságosan el vannak távolodva érdekeiktől, és az ombudsmannak itt meghatározó a szerepe az intézmények döntéseinél, és itt nagyon fontos a polgár közeliség, én pedig ezt szimbolizálom. Köszönöm, mondja az elnök, Jár úr, mint koordinátor kap először kérdést, illetve ő kapja a kérdés feltevésének lehetőségét. Köszönöm szépen, Speroni úr, a petíció szakbizottságban tartjuk ezt a meghallgatást. Az ombudsmanak és a petíciós szakbizottságnak ugyanazon a fronton kell küzdenie, mi a polgárok érdekeit képviseljük, a panaszokat fogadjuk, és eh, ezeket a panaszokat eltökélt módon óhatjuk eh, kezelni. Ön hogyan képzeli az együttműködést a petíciós bizottsággal? Konkrétan hogyan látja ezt az együttműködést? Hol, hogyan lehet még javítani ezen az együttműködésen? Második kérdésem. Hogyha ön ombudsmanként tehát ha önöt megválasztjuk ombudsmannak, akkor mi az a három legfőbb dolog, amit ön elsőként tervezne megoldani? Az ombudsman láthatóság a következő téma, általános az a felfogás arról, hogy ez egy nagyon fontos funkció az Európai Unióban, viszont azt gondoljuk, hogy közösen kell küzdenünk azért, hogy a, a közfelfogásban is láthatóbbá váljon ez a hivatal. Vannak elképzelései arról, hogy hogyan sikerülhetne ezt megvalósítani. Ennyit szerettem volna kérdezni. Köszönöm szépen. Köszönöm, jár a kolléga, mondja az elnök. Let's take uh, Busnari's is absent for the moment, Mrs. Auken. First uh, the coordinators and then second. Először a koordinátorok kapnak lehetőséget, és utána hallgatjuk meg a válaszokat. Vertman asszony. um, dear colleague, I have one question. Kedves kolléga, van egy kérdésem, ezt feltettem a többi jelöltnek is. Az európai költségvetés vonatkozik a kérdésem. Mindannyian nagyon sok megszorítást érzékelünk az európai költségvetésben. Ön hogyan látja a költségvetési helyzetet, ami az ombudsman pozícióját életi, illetve az ombudsman munkáját? Ha megvizsgáljuk a költségvetési megszorításokat, akkor ön úgy érzi el, hogy az ilyen megszorítások mellett is el tudja ellátni feladatát. Az ombudsman hatékonyan tud dolgozni, illetve a hatékonyság és a megszorítások is összekapcsolódó témák on. Ön hogyan látja azt, hogy a polgárok felé milyen munkát tudunk ilyen feltételek mellett garantálni? Thank you for... Uh... Oké, okay, asszony, köszönöm szépen. Köszönöm, hogy eljött a meghallgatásra. Úgy érzem, hogy a parlamenti képviselők nem függetlenek, és ezt a korábbi jelölteknél is elmondtam. Én egy olyan kutatás háttérből érkezem, ahol világosan definiálva van az, hogy mit jelent az érdekellentét, mit jelent a függetlenség, és itt nem viselkedésbeli dolgokra gondolok, hanem objektív kritériumok alapján felállított definícióra. Hát Ön az Északi Ligát képvisel, illetve az Északi Liga választotta meg önt a parlamentbe. Ez teljesen legitim, de ez a politikai játszma része. Az ombudsman azonban azt gondolom, hogy a teljesen más poszt. A pártpolitikai jelöltek soha nem tértek ki erre, mint objektív kritériumra. Az átláthatóság kapcsán ön hogyan szavazott a 1049-es cikkeiről? Ön szeretné -e megerősíteni ezt, hogy a dokumentumokhoz való hozzáférés jobb legyen, tehát hogy a szolgáltatás megerős, megerősödjön az adminisztrációban azért, hogy a polgárokra összpontosítsanak, és ne az intézmények védelmére. Sajnos nagyon gyakran ez érdészékelhető. Ön támogatja E, ezt a feladatot. Én ön szövetségesként szeretném látni, függetlenül, hogy megválasztják-e Obluszmannak, vagy nem. Az átláthatóság és a nyitottság témájában. Hát szeretném öntől hallani azt, hogy ön eddig hogyan küzdött ezekért a témákért, hogyan tervezi ezt jövőben tovább vinni. Csicseszter úr nincs jelen, Zelafrákusz úr parancsoljon öné a szó. Ah. Okay. Gentlemen, both of you. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Περόνι... Köszönöm, elnök úr. Peróni kolléga személyes barátom, nagyra értékelem őt, és ő tényleg független. Ezt tőle tudom. Λειτουργούμε. Ο καθένας μας δεν παίρνει οδηγίες, ούτε ψηφίζουμε ομαδικά. Είναι μια πολύ περίεργη ugyanebben a frakcióban dolgozunk, és senki nem szavaz bizonyos utasítások alapján. Speroni úr valóban független kolléga. Szeretnék kérdéseket feltenni, hiszen nem szeretném azt a benyomást kelteni, mintha az objektivitás határait megsérteném. Ön neki nagyon sok sikert szeretnék kívánni jelöltséghez. Köszönöm szépen, Szerfrakosz úr. Bosztinárió kollégák, köszönöm szépen, elnök asszony. A koordinátorok tesznek fel most kérdéseket. Speroni úr. Ön szakmai tapasztalata elben úgy érzi, hogy alkalmas a posztra. De itt nem csak a szakmai háttér fontos, úgy érzem, hanem az eltökértség, az értékek, amelyeket az ombudsman küzdeni fog. És öntől meg szeretném ezt kérdezni, hogy hogyan tervezi azt a hálózatot tovább erősíteni, amelyet a korábbi ombudsman alakított ki, illetve a nemzeti ombudsmanok, hiszen vannak hiányzó linkek, vannak eh, hiányosságok, vannak olyan tagországok, amelyek nem rendelkeznek nemzeti ombudsmannal, és a kompatibilitásán tét az Európai Ombudsman és a nemzeti hatóságok között, illetve az ő felelőssége körei között. Mit tervez tenni annak érdekében, hogy ezeket a jelentős egyenlőtlenségeket megszüntesse a lengyel ombudsman jelentős hatalommal rendelkező, kompetenciákkal rendelkező hivatal, más ombudsmanok azonban gyengék. Ön mit tervez hivatalában megváltoztatni, ha megválasztják, annak érdekében, hogy a jó adminisztrációs standardokat az európai intézmények teljes mértékben tiszteletben tartsák. Én itt a parlamentre, a bizottságra és a tanácsra is gondolok, illetve hogyan biztosítható az, hogy az EU-s standardok megfelelő módon érvényesüljenek a tagországokban is. Hiszen amikor megnézzük a jó adminisztrációt, Brüsszel, még akkor is, hogyha nem gondoljuk azt, hogy ezek a legjobb gyakorlatok, de vannak saját olyan tagországok, például az én tagországom Románia, Olaszország, az ön tagországa, ahol ahol a jó adminisztráció teljesen más, hogy értelmezik, mint Európában, azaz az EU-ban. Ön mit szeretne tenni annak érdekében, hogy a jó adminisztráció kifejezés pontosan ugyanazt jelentse mindenöt, és ne pusztán kifogás, keresést, magyarázkodást arra, hogy valami miért nem működik. Köszönöm, Bosztinárió képviselő, ez volt az utolsó kérdés ebben a körben. Speroni úrnak adom meg a szót, hogy válaszoljon. Köszönöm szépen. Akkor kezdem a kérdések eh, megvalós, megválaszolását, a Pettivel való együttműködés. Egyértelmű, hosszoros együttműködése van szükség, hiszen az Európai Ombudsman egy olyan hivatal, amelyet az Európai Parlament hozott létre, és a statútum, a jogállásról szóló dokumentum is ide tartozik. A meghallgatás a parlamentben van, és a képviselők, természetes személyek, de természetesen képviselők is, és az Európai Ombudsman problémákkal foglalkozik. Tehát formális szempontból tekintve ez a szoros kapcsolódás az ombudsman hivatala és parlament között már létezik, parlamenten belül is a PETI szakbizottsága, tehát itt a kompetenciák nem fedik át egymást. Jelentősek a hasonlóságok az ombudsman feladatai, illetve a szakbizottság között. Három prioritást szeretnék megnevezni. Egyrészt az ismertség foka, az Európai Ombudsman nem ismerik a polgárok, ezt pedig javítani kell. Ezen kívül az eljárások hatékonyságát is javítani kell, és ehhez hozzátartozik az eljárások gyors feldolgozása, hiszen hogyha évekbe telik, amíg a polgár választ kap, akkor nagyon sok esetben ez egyenlő azzal, mintha ő nem is kapta választ egyáltalán. Azt gondolom, hogy ezek volnának az ombudsman feladatai. Nagyon sok eszközzel rendelkezünk, vannak nemzeti televíziós csatornák, tévétársaságok, az internet is létezik, és a szoros együttműködés a parlament és az ombudsman között nagyon fontos a számomra. Azt gondolom, hogy itt kezdhetjük a munkán. Az európai polgárok így jobban megismerhetik a ombudsman hivatalát, illetve az ezzel összefüggő jogaikat. Ami a költségvetést illeti, a parlamentnek itt kevés szava van, mindenki szeretné azt, hogy a költségvetést növelnék, éppen ezért nem tudom most megmondani azt, hogy elégséges-e ez a költségvetés Diamandurus úr jelentése itt van, és én nem érzem úgy, hogy ő költségvetési problémákkal küzdködne. Az Európai Ombudsman költségvetése és az eszközök csökkentése része annak a csatának, amit az Európai Parlament a tanácssal vív. Itt azért kell küzdeni, hogy az európai intézmények megfelelő eszközökkel legyenek felruházva. Mert korábban elmondtam azt, hogy mit gondolok a függetlenségről, az Európai Parlament dolgozta ki a statútumot, és itt nincsenek korlátozások. Az ember lehet nemzeti európai parlament képviselő, nem lehet korlátozni ezt a hivatalt. Én benyújtottam a pályázatomat, és természetesen mindenki saját maga dönthet arról, hogy ez megfelelő-e vagy sem. Az elképzelhető, hogy egy ombudsman eh, politikai funkciót is betölt, ezt nem is tudjuk. És mások a hagyományok az országomban, a legfelső bíróságon belül vannak olyan személyek, akik korábban például parlamenti képviselők voltak. Itt is felmerülhetne az összeférhetetlenség kérdése, hiszen ők döntenek egy adott törvény, alkotmányos ők korábban megszavaztak. Amikor én nemzeti parlamenti képviselő voltam, készítettem egy javaslatot, és elmondtam azt, hogy öt éves lejárati időre van szükség, aminek el kell tennie a parlamenti mandátum vége és az új mandátum között, de ezt nem követte senki. Én nem voltam amellett, hogy zárjuk ki a korábbi képviselőket ebből a lehetőségből. Ombudsmanként nincsenek az embereknek politikai nézetei, de ez nem egészen igaz, hiszen vannak az embernek különböző nézetei, ugyanez vonatkozik az ügyvédre, tehát lehet, hogy egy olyan szemét kell védeni, aki más politikai párt tagja, vagy család tagja, és én úgy érzem, hogy függetlenségemet biztosítani tudom, ami a dokumentumokat életi. Ami a Wikileaks-et illeti, én mindent a közélemény rendelkezésére bocsátanék, de itt vannak előírások, és ez szerepel a statutumban is. Tehát most ombudsmanként nem lehet megpróbálni egy kincstárat úgymond felbontani, és ennek a tartalmát a közvélemény elé tárni. Én a Júrinak vagyok a tagja, és amikor itt kollégákról döntünk, akkor bizalmas anyagokkal dolgozunk. Természetesen én támogatom a nyitottságot, de itt vannak olyan anyagaink, amelyek zárt anyagok, és csak akkor lehet őket közzétenni, hogyha az adott kérdés már lezárult. Olaszországban a 241-es törvény rendelkezik a dokumentumokhoz való hozzáférésről, természetesen az érvényben lévő szabályozásokat figyelembe kell venni, Ezeket részben parlamentként meg tudjuk változtatni, nyomást gyakorolni azokra, akik ezt meg tudják változtatni, de amíg nincsenek rendelkezések, úgy nem tudjuk a hozzáférés garantálni, hogyha ennek nincsen törvényi alapja. Az ombudsman hozzáférhet a nyomozás nyomozati anyagokhoz, a bizalmas anyagokhoz, de ez nem vonatkozik a polgárokra, illetve az intézményekre akik kérték a nyomozatot, nyomozás utána járást. Ezeknek a személyeknek nincsen joga ahhoz, hogy megkapják az anyagokat a 1049-es alapján sem, és más szabályozások alapján sem. Ami a hálózat javítását illeti, illetve az Európai Ombudsmanok hálózatának javítását, itt világos megfogalmazásokra van szükség. Nagyon sok polgár azért veszít időt, mert az Európai Ombudsmanhoz fordul, de a témája, illetve panasza tartalma túlmenne a nemzeti ombudsmanok kompetenciáján. Tehát tisztázni kell azt, hogy ha valaki ombudsmanhoz fordulni, szeretne fordulni, akkor tudja azt, hogy melyikhez kell fordulnia. A parlamentben ez ugyanúgy igaz, mint a bizottságban, tehát hogyha javaslatokat nyújtanak be, amelyek szubszidiaritás elvételmelőtök országokra tartoznak, akkor ezt tiszteletben kell tartani, és ugyanez kell, hogy vonatkozzék a, az ombudsman posztjára is. Tehát eh, annak világosnak kell lennie, hogy ő európai témákban mit tehet. Nincsen minden európai országban ombudsman, például Olaszországban nincsen, és Olaszországban nem lehet előírni azt, hogy hozza létre az ombudsman hivatalát, hogyha az olasz kormány, illetve a parlament ezt nem szeretnék bevezetni. Természetesen eh, erkölcsi nyomást lehet eh, gyakorolni, meggyőző munkát végezni, de többet nem tettünk, de az Európai Ombudsman megpróbálhat itt együtt működni. Ez Diamandúrusz úrra is vonatkozik, ő neki nagyon jók a kapcsolatai a nemzeti ombudsmanokkal. És ezt a típusú együttműködést a polgárok érdekében folytatni lehet. Solo nei principi o sulla carta. Ecco qui c'è una... A jó igazgatás amely nem csak üres ígéreteket jelent. Nemzeti szinten is vannak ombudsmanok, és az Európai Ombudsmannak szintén van kezdeményezési joga, tehát nem csak akkor lép fel, hogyha egy polgár hozzáfordul, vannak panaszok, ezeket benyújtják, maga a polgár nyújtja be ezeket, vagy pedig egy európai parlamenti képviselőn teszi meg ugyanezt, keresztül teszi meg ugyanezt, tehát, hogyha bizonyos szabálytalanságokat érzékel, akkor elindíthatja a nyomozást, és én ezt rendkívül fontosnak tartom. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy a tisztviselők az intézményekben félelemben kell, hogy éljenek az ombudsmantól, azért mert elindulhat egy adott utánajárás, nyomozás, illetve vizsgálat. Az Európai Ombudsman folyamatosan ellenőrizheti azt, amit a köztisztviselők végeznek, illetve az intézmények végeznek. Is there anyone one else who want to take the floor? Van még valaki, aki hozzá kíván szólni? Úgy látom, nincs. Akkor lezárjuk a mai meghallgatást. Köszönöm szépen, Speroni úr. Köszönöm önnek is, sok szerencsét kívánok önnek is, és ezzel a jelöltek meghallgatását lezártuk. Én köszönöm a képviselőknek.